Ja, Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság mai ülés alkalmával sok szeretettel köszöntöm Önöket. Első napirendi pontunk a napirend elfogadása. Nem tudom, hogy bárkinek van-e indítványa módosítani, ezt a napirendet nincs akkor ebben a forgában elfogadottnak tekintjük. Szeretnék utalni arra, hogy a 9-es napirendi pont lekerült Gerbrandi képviselő úr kérésére, aki az előadó lett volna. És aztán a kettes pontra utalva mondanám, hogy a tolmácsolás biztosított, és az interneten is közvetítjük a webstreamingen keresztül ezt a mai ö, találkozót. Következőre is felhívnám a figyelmet. A KONT titkárságában volt egy változás. Urzula Marikovska elment tőlünk. És az Európai Uniót Washingtonban fogja képviselni a washingtoni irodában. Úgyhogy köszönjük a munkáját itt a titkárságnál, és nagyon sok sikert kívánunk neki ebben a nagyon fontos pozícióban Washingtonban. Akkor átérünk a harmadik napirendi pontra, ami egy külön jelentés, a számvevőszék külön jelentése, technikai segítségnyújtás az unió részéről, Koszovó számára jogállamiság felépítéséhez kapcsolódóan. Derek Vaughan a jelentéstevő, a számvevőszéktől De Vries urat szeretném köszönteni. Először megkérdezném Vónorat, hogy ő kérje a szót. Köszönöm, elnök úr. Először szeretnék felszólalni, és aztán hallgassuk meg a számbevő széket, és eh, végül nagyon szívesen válaszolok a megjegyzésekre. Minden külön jelentés fontos, de a Koszovóról írott az különösen fontos számunkra, mivel Koszovó e, részesül az egyfőre eső legnagyobb EU segésből. 2013-ban 70 milliót megharadó összeget is e, nyújtott EU, e az EU Koszovónak előcsatlakozási keretekben. Nagyon sok költségjogosult átmeneti segítségre, valamint határon átnyúló segítségre is. Ezért ez a, ezt a pénzt az EU koszovói hivatala kezeli olyan tételekre, mint a kül- és biztonságpolitika, igazságügy, belügy, mezőgazdaság, regionális fejlesztés. Koszovóban E, működik az EULEX, az EU jogállamisági missziója, e, amely 2014. júniusában befejezi munkáját. E, következő jelentős esemény Koszovóban az volt, Koszovóban az volt hogy Szerbia közöval egy megállapodás született, amely a jövőbeni helyzetet talán segíti Koszovó északi részén, valamint a szerb határ mentén az a számvevőszégi jelentésben nagy kritika érte a koszovói jogállamiságot. Azt írja, hogy gyakorlatilag egyetért a bizottsága és az EULEX-el elismeri az előrelépéseket, de leírja, hogy még, még mindig nagyon sok tennivaló van. Én magam is ellátogattam oda egy a, a Kokobu eh, missziója keretében eh, megvizsgáltunk néhány kérdést, különösen eh, az ország északi részén. Ajánlásaimban, amit a kollégáknak megfogalmaztam, leírtam, hogy fejleszteni kell a hatékonyságot, valamint a koordinációt, különösen a bizottság és az EULEX között. Személyzeti kérdésekre is kitértem, amiket meg kell oldani nem csak azok számáról, hanem a kinevezések hosszáról is szóltam. Ajánlásaim között sikerült fejleszteni a EU kiadásait Koszovóban. Számos dolgot tettünk, meg kell vizsgálni az átláthatóságot, valamint a pénzügyi kép, Koszovó pénzügyi, pénzügyi képességeit, valamint azt a korlátozott befolyást, amit a civil társadalom gyakorol, de mindennél fontosabb az, hogy meg kell vizsgálnunk a politikai helyzetet. Szerencsére sajnos nem volt erre nagy, nagy akarat ezt a kérdést kezelni Koszovóban politikai a akarat hiánya a bizottság és a tagállamok részéről is megnyilatkozott, de Koszovóban is. A számövőszék külön jelentése rávilágít ezekre a politikai különbségekre. Továbbra, további fejlesztésre van szükség a politikai kérdések területén. Egyes kérdéseket meg kell oldani, különösen azt a szándékot, hogy a jogállamiság kérdéseit megoldják, a jogi rendszert kialakítsák, felszámolják a korrupciót, amely továbbra is nagyon erős. Megvan a politikai akarat, de ha nincs meg, akkor a további előrelépés nagyon nehéz lesz az Európai Unió véleménye az, hogy nem minden tagállam ismeri még el Koszovót, ez egy további politikai problémát teremt. Dióhéjban elnök úr, hadd mondjam el, hogy nagyon sok előrelépés történt már, de nagyon sokra van még szükség a jövőben, de hogyha megvan a politikai akarat, akkor ezt meg is oldható lesz Koszovóban. Köszönöm. Köszönöm szépen von kollégának ezt a bevezetőt. És most pedig akkor a számvevőszék képviselőjének adnám meg a szót, de Frisz úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm azt is, hogy lehetőséget kap a számvevőszék, hogy elmagyarázza a hátterét azoknak a megállapításoknak, amelyeket megfogalmazott a jelentésben. Vonornak, a jelentéstevőnek köszönetet mondanék, először is azért, hogy ellátogatott az országba, és az állásfoglalást, amit most itt elénk terjesztett, megfogalmazott nagyon fontos meglátásokat fogalmaz meg ebben a dokumentumban. Az Európai Unió pénzügyi támogatása a jogállamisághoz kapcsolódóan volt a téma. Vonór emlékeztetett arra, hogy egy főre számítva a legnagyobb támogatást kapják a koszovóiak, és hát nyilván itt a krízis menedzsment is megemlítendő, ami a legnagyobb ilyen misszió, ez az EULEX az elmúlt években pedig az EU támogatásnak a fele Koszovó felé pontosan a jogállamiság felépítésére irányult, és természetesen geopolitikai kérdések is kockán forognak e tekintetben. Egy pár dolgot hagyj említsek meg. Nagyon jól működtek ezek a támogatások, de megnéztük, hogy milyen módon működnek a projektek, milyen, hogyan csapódott le a pénzügyi támogatás, a vám ügy területén, milyen előrelépések történtek, ezek meg? ez már megáll a lábán külső segítség nélkül is, aztán kapacitásépítési projektek voltak a rendőrség és az igazságszolgáltatás területén, illetve a stabilitás és a biztonság kontextusában is sok előrelépés történt. Tekintettel arra, hogy mekkora támogatási érkezett volumenét tekintve a Koszovóba, illetve hogy hány éven keresztül támogatta Koszovót az Európai Unió, azt állapítottuk meg, hogy az EU-s támogatása a jogállamiság irányába azért nem volt maximálisan hatékony. Négy szektort, négy ágazatot nézzük meg, a rendőrséget, az igazságszolgáltatást, a vámügyet, illetve a, a korrupciót. Vannak előrelépések, de a hatékonyság tekintetében például a bűnözés ellen nem mondható el ugyanez, sőt a korrupciónál sem, és az igazságszolgáltatás ügyében sem. Tehát a vámügy területén van egyedül előrelépés. Ami a rendőrséget illeti, az Európai Unió támogatása ellenére nem volt nagyon nagy előrelépés a szervezetbűnözés elleni felépésben, főleg a pénzmosásra gondolok itt. Nincs megfelelő együttműködés a rendőrség és az ügyészek között, valamint a rendőrség és a vám tisztek között. Nincs közös adatbázis az említett kontextusban, dacára annak, hogy felhívtuk a figyelmet, régóta tesszük ezt, hogy ezeket az adatbázisokat felállítsák, de politikai döntés nem született. Egy másik probléma az, hogy nincs megfelelő kapacitás arra, hogy a koronatanúkat megvédjék. Nagyon pici közösség Koszovó, éppen ezért nagyon fontos lenne ennek a kérdésnek a megoldása, pedig nagyon sokszor az a helyzet, hogy mivel nincs megfelelő védelem biztosítva, a tanúk számára az igazságszolgáltatás is bugdácsol. A másik probléma, hogy nincs elegendő bíró, és bár a nemzetközi közösség megfelelő jelölteket is ajánlott, ezeket a nemzeti politikusok rendre leszavazták. Nincs megfelelő transzparencia a tekintetben, hogy hogy kerülnek elosztásra, elosztásra az ügyek, és emiatt a politikai beavatkozás jelen van a bírók gyakorlatilag előre megmondhatóan külső befolyásra hozzák meg az ítéleteiket. És az EULEX, bár próbálja nyomon követni a privatizációt, sajnos mindez a privatizációnak a menetét akadályozza, főleg ami a tisztaságát illeti. Ajánlásokat is megfogalmaztunk, azonban az ajánlásaink általánosságban nem találtak megértő fülekre, 60%-át a politikusok elutasították, a korrupció vonatkozásában például nagyon rossz a helyzet a közbeszerzéseknél, amiről tudjuk, hogy ez egy nagyon kényes terület, főleg ugye a korrupció tekintve, 158 szerződő ügynökségről tudok beszámolni, és ők 800 millió dollárról döntenek, miközben hát gyakorlatilag három nagy testület van, amely a pénzekről dönt. Úgyhogy a következtetésünk az, hogy dacára annak, hogy hasznos az EU-s támogatás, nagyon sok a politikai akadály, amit le kell küzdeni, annak érdekében, hogy a jogállamiság valóban megerősödjön az érintett területeken. És itt tudom idézni a jelentéstevőt, hiszen mindezeknek a kérdéseknek az Európai Unió és Koszovó szintjén is nagyon nagy jelentősége van. Ezen túlmenően röviden utaljak még két pontra, és fel is hívnám a figyelmüket. Először is, az USA-nak nagyon fontos a szerepe Koszovóban, hiszen ő az egyik legnagyobb donor és támogató, sőt szövetsége is Koszovónak. Az USA támogatása azonban nem igazán van koordinálva az Európai Unióéval. Van egy határellenőrzési rendszer Koszovóval, amit az USA állított föl, de ez nem kompatibilis az Európai Unió elképzeléseivel, és ezért az EU egy másfajta határellenőrzési rendszert támogat és finanszíroz. Azt gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak a szempontjából az is nagyon fontos, hogy a külső biztonságpolitika EU szinten nincsen mindig harmonizálva a belső biztonság, belbiztonságpolitikánkkal. Sajnos az embercsempészet a Nyugat-Balkánról még mindig probléma, de sem az EULEX-nél, sem pedig a bizottságnál nem történt paradigmaváltás ezzel kapcsolatban Koszovó vonatkozásában, tehát a belbiztonsági agályokat nem kezelték megfelelően. Összességében tehát az EU számára azt gondolom, hogy le kell vonni a következtetéseket az EULEX misszióban, amely nagyon jó munkát végzett kemény körülmények között, de hogy a jelentéstevő elmondta, van egy pár olyan terület, ahol a tagállamok nem léptek időben, főleg olyan tekintetben, hogy, hogy menedzselhető legyen az EULEX misszió munkája. A mozgástér még egy fontos kérdés, hiszen itt van a különböző tárgyalási lehetőség a társulási és együttműködési megállapodásról Koszovóval, de a nyolc közül az egyik fontos feltétel, hogy a jogállamiság stabilizálódjon Koszovóban, hiszen egy ilyen stabilizációs és társulási megállapításnak ez az egyik előfeltétele. Eh, és ez az egyik prioritása is az Európai Uniónak, de mint ahogy mondtam, ez az egyike annak a nyolc területnek, ahol Koszovónak előrelépésekre van szükségbe. Aztán a vízumliberalizációs megállapodás egy másik nagyon fontos eh, kérdés. 70 prioritást eh, állított fel az EU Koszovó számára annak érdekében, hogy ez a vízumliberalizáció életbe lépjen, de nem teljesen világos még az, hogy az EU milyen prioritást ért az alatt, hogy mik a feltételek. Tehát annak érdekében, hogy fókuszáltabban tudjunk fellépni, konkrét feladatokat kellene megfogalmazni, és akkor Koszovó is jobban lépést tudna tartani a követelményekkel. Elnök, köszönjük szépen! ezeket a megállapításokat és észrevételeket, megnyitjuk a vitát. Greszle asszony kap szót elsőként. Köszönöm szépen. Makovai asszony nevében szólok, aki az árnyékjelentéstevő, de sajnos nem lehet ma itt. Szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert ezt a munka dokumentumot nagyszerűnek tartjuk. Azt azonban sajnáljuk, hogy az igazságügyi reform és a korrupció elleni harc nem szerepel olyan súlyjal és olyan fontossággal, mint amennyire mi azt szerettük volna. A jogállamiság az egyik legfontosabb kérdés, hiszen enélkül nem működik semmi. A Kokobó még a régi időkben Paul Rubig részvételével járt 2007-ben vagy 2008-ban Koszovóban, és hogyha most hallgatom a számvevőszéket, hát akkor olyan nagy lépések nem történtek. Úgyhogy a bizottság felé az első kérdésem az, hogy továbbra is támogatást nyújtunk, de ajánlásokra korlátozódunk, és hát reméljük a legjobbakat, de ez nem elég. Tehát mikor fogja az EU végre levonni a következtetéseket, és mikor fogja abba hagyni csak önteni a, a pénzt az országba, és csak remélve azt, hogy a lehető legjobban fogják felhasználni. Tehát nekem azért kételjeim vannak azzal kapcsolatban, hogy hogy kerülnek felhasználásra a pénzek, mert egyszerűen játszanak a türelmünkkel, és szerintem ez nem helyes. Miért van ez így, kérdezem. Arra kell fókuszálnunk, hogy hogyan alakul az igazságügyi rendszer reformja, és hogy mindazokat a hiányosságokat, amelyeket a számvevőszék felsorol, és mondanám a számvevőszék felé, hogy kiváló jelentést fogalmazott meg, amely javítási javaslatokat is, ajánlásokat is megfogalmaz. Ezért kérdezném a bizottságtól is, hogy melyek lesznek a következő lépések, és hogyan fogjuk összekapcsoljuk egymással azt, amit a Justice főigazgatóság, az igazságügyi főigazgatóság javasol, amit a Force-ra költünk, azaz a vízumliberalizációról folytatott tárgyalásoknál milyen pénzekkel megyünk tárgyalni. Az, hogy 70 prioritást fogalmazunk meg, hát teljesen értelmetlen. Ezeket mondjuk 12-re kellene összesűríteni, és akkor valóban prioritásukat tekintve sorrendet felállítani ezek között. Nagyok az aggájaink, és el kell mondanom, hogy nem vagyunk hajlandó a Koszovó számára csak nyújtani a támogatást mindenféle előrelépés nélkül. Elnök, köszönöm. Epping úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában nagyon köszönöm Debrikos úrnak a jelentést, amit az imént ismertetett velünk. A azzal az elemzése kapcsolatban, amit az Európai Számövőszék végzett. De úgy tudom, hogy ez a, rendeli, ez a jelentés ez mindig nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy beazonosítsuk a problémákat, illetve hogy hol tettünk túl keveset Európai Uniós színen. Kritikusak lehetünk mások iránt, de időnként saját magunk iránt is, mert nem vagyunk kellően ambiciózusak. Itt most valójában ez van, a saját kritikáinkat fogalmazzuk meg. Amikor a Koszovó entitásról beszélünk, ugye ez 14 éve létezik nagyjából, és hogyha kiinduló pontnak a 99-es háborút veszük, akkor ez egy olyan entitás, ami nagyon függő helyzetbe került. Innen jön a kérdésem, amit talán a jelentéstevőnek is teszek fel, de a számvevőszéknek is. Nincs -e itten Koszovonál egy felvételi képességi limit vagy határ, tehát egy olyan entitás lett, ami teljesen az Európai Uniós finanszírozástól függ. Akkor itt lehet, hogy talán be kellene rekeszteni ezt a finanszírozást, mert akkor az entitás is megszűnik, vagy eltűnik. Különösen, hogy ezt nem mindenki ismeri el. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy nem vitatott ez az egész koszovóinak ez a léte, és 3,5 milliárd euró támogatást fizettünk ki Koszovónak, azaz kettő harmadát a bizottság és a tagállami pénzekből a legsegélyfüggőbb Koszovó az Európai Unióban. Van -e ebből valami kiút, vagy ezt még tíz évig így fogjuk csinálni, hogy tíz év múlva megint megállapítsuk, hogy megint csak nem jutottunk igazán előre, és a dolgok valójában nem is javultak. Mert egy olyan entitás, mint Koszovó, ha nem képes saját magát megszervezni és állni, akkor egyszerűen ez egy darás fészek marad a Nyugat-Balkánon, és a kriminalitásnak egy ilyen forgószínpada lesz, ott fog kifejlődni a bűnözés, a számvevőszék és a bizottság esetleg mondana erről valamit, hogy mi a kiút, ha egyáltalán van és egyszerűen csak azt szeretném megkérdezni, hogy végül is van-e már valami fény a nagyon hosszú alagút végén. Paul Rübig. Köszönjük szépen Lepping úrnak, most pedig Rübig úr következik. Dank. Äh, ich erinnere mich auch noch an die äh, Bereisung. Köszönöm szépen. Igen, én is emlékszem még a Koszovóba tett látogatásunkra, amikor nagyon intenzív vitát folytattunk az életékes szervekkel. Időközben volt alkalmam arra is, hogy néhány polgárral tárgyaljak, akik projekteket kívánnak megvalósítani Koszovóban, és intenzív kontaktust ápolunk a bizottsággal is. Volt egy projekt, amelyben egy mosodát kötöttek volna össze fogyatékkal élők irányuló projekttel, és nyilván ezt költséghatékonyan kívánták volna végrehajtani. A második projekt egy képzési projekt volt, mezőgazdasági gépek használatát célozta volna, de egyik is sem sikerült, mindkettő elbukott. Szerintem fontos lenne, hogy elutasított vagy elbukott projekteknél pontosan megvizsgálják, hogy miért kerültek elutasításra ezek a projektek. Ugye van egy olyan pletyka is, hogy korrupció is van az országban, és éppen az el nem fogadott projekteknél tenném azt a javaslatot, hogy vizsgáljuk felül, hogy miért nem kerültek megvalósításra ezek a projektek. Hiszen pont ezeknél merül fel az a kérdés, hogy hát bizonyos oknál fogva nem kaptak pénzt ezek a projektek. Jó lenne látni egy olyan listát itt a szakbizottságon belül az összes elutasított projektről, és akár a négy szem elve szerinti ellenőrzésre is szükség volna, hogy pontosan lássuk, hogy miért utasították el a projekteket. Hiszen azok a projektek, amelyek megvalósultak, nyilván az ellenkező stratégia is érvényesülhet. Még egyszer mondom, én azt szeretném látni, hogy milyen pénzeket kínáltak fel ezeknek a projekteknek és ezeknek a listáját. Fleckenstein képviselő következik. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy kérdést fogalmazhatok meg. Az érdekelne, hogy a számövőszik, vagy a bizottság azt is figyelemmel kísérte-e, hogy mi a saját házunk táján mit tudnánk javítani, gondolok itt az EULEX misszióra. Én is voltam már Koszovóban külügyi politikusként, és hogyha hallom azt, hogy nem történik meg az átadás, átvétel, hát akkor azért a meghosszabbított fellépésnek oka lehet az is, hogy mi sem dolgozunk helyesen. Nem tudom, hogy a számbevőszéknél ez is lecsapódott. El foglalkoznak -e ezzel? Jean Perodi következik. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a számvevőszéknek is ezt a jelentést amely rendkívül sok hiányosságról mutat rá. Kétségtelen, hogy nem könnyű Koszovó esetében ítéletet mondani arról, hogy milyen a jogállamisága egy olyan entitásnak, ami fokozatosan válik állammá. Érdekes lenne megismerni a bizottságnak a véleményét, amely azért erősen megkérdőjeleződik, illetve fontos a szerepe a közpénzek kezelésében. Néhány éve a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság keretében jártam Koszovóban, és akkor tárgyaltunk a koszovói számvevőszékkel is, illetve pontosabban nem volt közvetlen tárgyalásunk, mert éppen sztrájkoltak, amikor mi ott jártunk, de a, a költségvetési ellenőrzési funkcióban, ami az egyik eleme a jogállamiságnak, úgy tűnik, hogy nem igazán foglalkoznak ezzel. Én azt javasolnám, hogy a következő látogatás esetében ugye támogatjuk a nemzeti számvevőszéket, és az európai számvevőszékek között is kapcsolatot szorgalmazzuk, hogy legyen egy minőségi költségvetési ellenőrzés végre Koszovóban. A másik pedig a pénzügyi és a monetáris jog a nemzeti valutának a működése. Ugye az eurót használják, nemzeti valutaként, mert korábban a Deutsche a német márkát használták, és a, az abból euró lett, és ezért tértek rá az euróval. Na most a valuta, nemzeti valuta működése szempontjából vannak-e problémák, mert mégiscsak ez az egyik legelemibb eleme a jogállam működésének. Köszönöm szépen, nincs további felszólalás. Kérdésem az, hogy a bizottság kíván-e szólni, avagy a jelentéstevő, vagy pedig a bizottságnak adunk lehetőséget a kérdések megválaszolására. Jó. Akkor a bizottság részéről köszöntöm Lawrence Meredith urat, aki a stratégiai, stratégiai politika ö, részéről van itt, úgyhogy neki adom meg a szót. Kérem, tegye meg hozzászólását. Köszönöm szépen. Először is néhány általános megjegyzés, aztán rátérek a konkrét kérdésekre is. Először is nagyon örülünk az előadó véleményének, az EU számvevőszékének jelentéséről, a koszovói jogállamasági helyzetről és az ő ajánlásainak. hadd véleményezem ezeket az ajánlásokat. Ez egy jó kiindulási pont lehet, mert közülük sokat már meg is valósítottak. Először a bizottság és az EULEX közti koordinációról szólnék. Egyetértünk abban, hogy létfontosságú, Azóta, hogy az EULEX-et létrehozták 2008-ban, folyamatosan e, erősíteni próbáltuk ezt a kapcsolatot. A legújabb e, fejlemény például egy e, dokumentum volt, most készült el, országstratégiai tanulmány Koszovóról, amely az EU pénzügyi segítségét irányítja a következő öt évben, amint a megfelelő rendeleteket elfogadták, akkor elkezdjük az elméleti munkát is, és nagyon szorosan együttműködünk az EULEX-el ebben a kérdésben. Számos struktúrát állítottunk fel, amelyek ezt a koordinációt segítik. Először is kint a terepen ott van a jogállamisági koordinációs testület, és Füle biztos úr is létrehozott jogállamiságról egy párbeszédet tavaly, amelyben a bizottság és az EULEX integráns szerepet játszik a koszovói hatóságokkal szemben. Ez volt az első megjegyzésem. A második, a, az EU jelen, jelenlétét illeti Koszovóban. Örömmel mondhatom el, hogy, hogy tavaly február óta integráltuk azt, amit korábban az Európai Közösség kapcsolatartó hivatalának hívtak. Most ezt az Európai Unió koszovói hivatalának nevezik. Börger úr a vezetője, aki külön képviselő volt korábban amely nagyon fontos szerepet játszik az összehangoltságban, koordinációban a bizottság és az EULEX munkája között de az EU láthatóságát is fokozza Koszovóban. Harmadszor a szakpolitikai párbeszédet illetően tovább fejlődtünk 2012-13 során. Hadd mondjak néhány példát. Legutóbb amikor arról határoztunk, hogy vajon Koszovó felkészülte egy stabilizációs és társadalási egyezményre. A megvalósítási tanulmányban a bizottság kiemelte a rövidtávú prioritásokat, a középtávúakat is. E, leírta, hogy mennyire fontosak e, ezek a e, jogállamiságban. Ezt emelte ki a tanács is és ez eh, vezetett később eh, ahhoz a mandátumhoz, amely létrehozhatja majd ezt a társulási egyezményt, amit pár héttel ezelőtt fogadtak el. Emellett, nyilván önök is tudják, eh, éves ciklusokban dolgozunk, amit stabilizációs társulási párbeszédnek nevezünk, a jogállamiság képezi a e, központját ennek a munkának. Van egy albizottság, ami csak ezzel foglalkozik, hogy ennek a fontosságát kiemelje. És amikor a plenáris következik majd, amely idén most éppen most zajlik, és számos kollégánk e, Pristinában van, ezen az eseményen. A jogállamoság mindig azoknak a kérdéseknek központjában van, amit a e, miniszterelnöknek felteszünk. Hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy e, válaszoljak az ajánlásokra. Valaki elmondta, hogy a jogállamiság e, nem, nem kap elég hangsúlyt. Szerintem a társulási egyezményben elég hangsúlyt kapott, és a megvalósítási tanulmányban is elmondtuk, hogy a stabilizációs és társulási egyezmény előkészítésében rövidtávú és középtávú prioritásokat is megfogalmaztunk, ami pedig a vízumkönnyítési úti tervet illeti, ez a legfontosabb dokumentum ezen a téren, valamint az utolsó is a Nyugat-Balkánon, és ha megnézzük az ajánlások számát, mindegyiknek kihatása van a jogállamiságra, de különösen annak a szakasznak, amelyek, amely a szervezetbűnözéssel foglalkozik. Összesen több mint kétszer annyi ajánlást fogalmaztunk meg Koszovó számára, mint bármely más ország a vízumkönnyítés kérdésében. Negyedik és utolsó pontom, ami a Koszovó és Szerbia között április 19-én aláírt egyezményt illeti, amely a viszonyok normalizálásáról szólt. A bizottság további eszközöket bocsátott rendelkezésre ennek finanszírozására, és most egy szükségelemzést végzünk, hogy vajon folyik-e még ez a párbeszéd, és amint nagyobb világosságot látunk, további támogatásokat nyújtunk rendelkezésre. Ez a támogatás olyan kérdésekre irányul, amelyet önök is említettek. Hadd térjek ki még néhány kérdésre, ha megengedik, ha van erre időm. Az egyik kérdés, ami elhangzott, azután, hogy az Európai Unió rengeteg beruházást végzett eh, Koszovóban, eh, hogy vajon van-e fény az alagút végén? Valaki feltette ezt a kérdést. Szerintem ahogy önök is látják eh, az éves jelentésünkben, Koszovó most már történelmi párbeszédet kezdett Szerbiával, és önök is láthatják, hogy az Európai Unió döntést hozott arról, hogy a Koszovó felkészült eh, a mandátumról szóló tárgyalás megnyitására. Jelentős változások folytak az országban Eh, azóta, hogy az Európai Unió eh, foglalkozik vele, egyetértek azzal, hogy nagyon sok kihívással kell még szembenézni a bizottság részéről is. Mi igyekszünk mindent eze, minden, ezekre rávilágítani, felhívni a hatóságok figyelmét eh, a jelentéseinkben, a párbeszédekben, de azt gondolom, hogy igenis látszik a fény az alagút végén, és, és hogy ehhez közelebb kerüljünk, ahhoz folyamatos részvételre van szükség, folyamatos munkára. Kaptam egy, kaptunk egy kérdést a nemzeti átvilágítási intézményekről. Abban a különleges helyzetben és annak a tényleg a fényében, hogy nem légében kezdődtek ezek az intézmények megalapulni, amelyeknek függetlenségét nagyon sokáig felül ellenőrizték. Véleményem szerint támogatjuk, támogatni kell azt a megjegyzést, hogy sokkal többet kell tenni azért, hogy az ország kapacitásait fejlesszük abban, hogy megfelelő intézményeket hozzon létre. Ami az e, e Koszovó eurósítását illeti, ez egy nagyon különleges helyzet. Nem, egyed, nem egyedülálló ugyan a Nyugat-Balkánon, hiszen Montenegro szintén euróban számol el, és nemrégiben kezdte meg a tárgyalásait. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, az ország felkészítésének során annak érdekében, hogy teljesítsék a követelményeket, európai követelményeket. Jelenleg ez a helyzet. Elhangzott egy kérdés. Elnézést, eh, elnök úr. Elnök, nem tudtam csak, hogy be akarja fejezni. Egy utolsó mondani van még, mondja a felszólaló. Volt egy, elhangzott egy kérdés arról, hogy hogyan rangsoroljuk e, a mi segítségnyújtásunkat, hogyan választjuk ki a projektjavaslatokat. Erről annyit szeretnék elmondani, hogy amikor a az EPO 2-re felkészülünk, tisztában vagyunk arra, hogy tovább kell fejleszteni a szakpolitikai prioritásokat és a stratégiai pénzügyi segítséget. Erről erre már kitértem az ország stratégiai jelentésben is, amelyet akkor kell elkészítenünk, hogy az IPA 2-es rendeleteket elfogadták, és remélem, hogy ez válaszol majd a képviselők kérdéseire. Remélem, hogy sikerült a legtöbb kérdésre válaszolnom, de hogyha van további kérdésük, arra abban nagyon szívesen segítek. Köszönöm szépen. Köszönöm. I would like... Köszönöm szépen. Akkor most szeretném a De Vries úrnak a számövőszik részéről megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt a rendkívül hasznos, részletes tájékoztató vitát. Néhány pontra szeretnék kitérni. Először is úgy gondolom, hogy ö, véletlenszerű sorrendbe fogom felni. Fleckenstein úr azt kérte, hogy, kérdezte, hogy mit tehetne az Európai Unió jobban. Van ennek erre példák a számövőszék jelentésében, és egyre szeretnék rávilágítani, ami a Julex-szal kapcsolatos. Ö, az EULEX egy példa arra, hogy hogyan kezeli az Európai Unió a polgári válsághelyzeteket. És mit tapasztaltunk? Azt tapasztaltuk először is, hogy a tagállamok többet támogatást adtak, mint amit eredetileg megígértek. És amikor ezek a, a, a szakembereket támogatták, akkor nagyon rövid időre kaptak támogatást. Nagyon nehéz megismerni egy olyan bonyolult országban, hogy valaki e, egy munkát egy évig végez. Ez egy világos következtetés a következő ö, ilyen missziókra. A másik, hogy sok esetben nem volt meg a megfelelő képességük az embereknek, tehát hogyha szakértőket akarunk, akkor például Koszovóban is sok esetben nem vették őket komolyan, mert nem volt kellően magas a rangjuk, akkor nincs meg a kellő rugalmassága a működésben. Például az EULEX misszió nem tud maga személyzetet küldeni, hanem a tagállamoktól kell bekérni, ami természetesen nem segít a terepmunkában. És voltak olyan tagállamok is, amelyek önkényesen csökkentették az EULEX-nek tett ígéreteiket, ugyanúgy, mint hogy a NATO KFOR erőknél ugyanezt tették. Ezek mind olyan, követ, olyan tanulságok, amiket meg kell jegyezni. Sajnos ezeket a tanulságokkal komolyan nem foglalkozott eddig a tanács. A szakbizottságnak szeretném elmondani a, a február 18-ai tanácsi határozatnak a negyedik pontját, ahol azt mondták, hogy a negyedik generációs kérdéseket tovább kell a megfelelő tanácsi testületeknek tanulmányozniuk. Azaz a tanács nem reagált ezekre a számövőszéki megállapításokra. A következő kérdés, hogy történt előrelépés Koszovóban, és meddig kell még ott pénzügyileg jelen lennünk. Nyilvánvaló, hogy ezek elsősorban politikai kérdések, és a, számító, a számövőszék ebben csak nagyon szerény szerepet tud játszani. Először is e a jelentésünk 30. pontjára hívnám fel a figyelmet, ahol rámutatunk arra, hogy az Európai Unió saját hírszerző irodája azt mondta, hogy a szervezet bűnözési helyzet nem igazán változott 1990-hez képest Koszovóban. Ez az Európai Uniónak a véleménye, és látja, hogy ez a probléma ez folyamatos, sajnálatos módon. Lehetünk-e optimisták a jövőt illetően? Ez szerintem két dologtól függ függ. Először is az Európai Bizottság ki tudja választani a megfelelő projekteket pénzügyi támogatás céljára. Az inént hallottuk, hogy amikor egy új országstratégiai dokumentum van, és a pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. A számövőszék véleménye, hogy sok tekintetben a bizottság nem mindig jó projekteket választott ki a támogatásra. A másik kérdés ezt követően, hogy ezek a technikai segítségnyújtási projekteknek kellő hatások van-e a tekintetben, hogy a terepen megváltoztassák a helyzetet, csökkente a korrupció csökkente a bűnözés. A számvevőszék véleménye szerint ahhoz, hogy ez megtörténjen, ehhez nem elegendő a technikai ö, segítségnyújtása, nem ennél több kell, politikai párbeszédre van szó kondicionalitással. Mert a koszovói problémák nem csak technikai jellegűek, hanem politikaiak is. A számvevőszék három területet említett, és itten eh, Geszle úrnak a kérdésére mondnak, lehetünk-e specifikusabbak a prioritásokban. A bizottság például megemlítette, hogy Koszovóban három testület van, amelyeknek átfednek a kompetenciái a bizottsági prioritások eh, eh, megváltoztatták, de ez nem prioritás. A második dolog, Koszovóban három ügynökség van, amelyik a közbeszerzésekkel foglalkozik, tehát elaprózott a közbeszerzési rendszer, ami korrupció veszélyét hordozza magában. Ez a rendszer is egyelőre nem része az Európai Uniós prioritásoknak. Továbbá van egy hosszú régi tra tradíció az igazságügybe való beavatkozás tekintetében. Ez sem szerepel egyelőre az uniós prioritások listáján. Tehát talán ezek azok a pontok, aminek a parlamentnek érdemes elgondolkodnia az állásfoglalásában, és a jelentés 11. pontja már foglalkozik ezekkel a prioritási kérdésekkel, de nyilvánvalóan ez a parlamentnek a hatásköre. Ami pedig Rubik úrnak a kérdését illeti, a mezőgazdasági és kórházi költségvetésekkel. Erre nem tudok válaszolni, mert erre nem terjed ki a számvevőszék vizsgálata. Audi úrnak a kérdése a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatban nagyon fontos. Történt előrelépés. Voltak olyan támogató projektek, amelyek támogatták a koszovói számvevőszéket. Egy svéd úr vezette, akiről általában nagyon jó a vélemény és javult a számvevőszék fejezete. Sajnos viszont a koszovói parlament nem mindig veszi komolyan ezeket a jelentéseket, különösen akkor, amikor olyan érzékeny kérdésekről van benne szó, mint a közbeszerzés. A kérdések egy része az technikai, amivel a bizottság tud foglalkozni, és vannak mások problémák, amik politikai jellegűek, amiket politikai szinten kell kezelni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és nagy érdeklődéssel várom a végeredményét ennek a nagyon fontos állásfoglalási tervezetnek. Köszönöm, De Fries úr, mondja az elnök. A második fordulóra már csak öt percünk maradt. Greszle asszony két szót, és aztán pedig a külügyi szolgálattól Hans-Jörg Haber úr is szerepel, majd pedig a jelentéstevő a listán. Hát sajnálom, de szinte vu érzésem van, mert hallottam már mindazt, amit most a bizottság elővezetett, azaz, hogy legyen struktúrált párbeszéd, hogy új szintet vezetünk be, amitől minden jobbra fordul, és aztán itt van ugye ez a hírhes hírhet stratégia. Hát én úgy érzem, hogy itt csak elringatnak. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ezek az új problémák a régiek, vagy a régi problémák az újak. Úgyhogy nem hiszem, hogy a koszovói külön képviselő nem olyan túlságosan sok újat fog tudni hozni. Vagy ha igen, akkor kérem majd, hogy ezeket a javulásokat, javításokat papírra is vessék. Szeretném ezt a dokumentumot két évig megőrizni, majd amikor visszatérünk rá, akkor itt lebegtetni az önök szem előtt. Tehát szeretném majd tudni, hogy a koszovói külön megbízott posztja milyen előnyöket fog nekünk hozni. Második megjegyzésem. Hát nem tudom, hogy a személyi költségek az EULEX-nél, a számövőszéki pénzügyi kimutatásban az 15-ös pont alatt szerepelnek-e, de a jogállamiság kimutatásánál, nem tudom, hogy ezek tehát le vannak-e felve vagy sem, meg hogy kifizeti ezeket a tagállamok, vagy sem. Erre vonatkozóan szívesen hallanék még egy pár információt. Hogy a bizottság azt mondja, hogy sikerült valamit kieszközölni, a módosulással, a változással Szerbiában is, hát azért kérem szépen nagyon magas árat fizetünk ezért, hiszen itt ugye arról van szó, hogy Szerbia előbb-utóbb csatlakozik az EU-hoz, és hogyha hamarabb léptünk volna, akkor sokkal hamarabb lett volna eredmény is. Azt is szeretném még egyszer kérni, hogy de Fríz úr azokat az ajánlásokat, amelyeket éppen elénk tárt, és amelyet nem találok a szemvevőszéki jelentésben, persze lehet, hogy csak felsiklott, elsiklottam fölötte, auch noch mal, uh, schriftlich... Akkor hívják fel a figyelmemet rá, úgyhogy ha írásban ezeket megkapnám, ez nagyon fontos lenne, nagyon hasznos, főleg, hogyha az itt elővezetettek írásban is elénk kerülhetnének. Ami pedig a jelentés további sorsát illeti, én azt javasolnám, hogy hívjuk meg a tanácsot, arra, hogy velünk párbeszédet folytasson, arra vonatkozóan, hogy hogyan lépjünk tovább ezzel a jelentéssel. Legyen egy alkalom ez a jelentés, egy ürügy arra, hogy beszéljünk arról, hogy milyen következtetéseket tudunk a mostani helyzetből levonni. Megvárjuk nyilván a tanácsot, mire a saját következtetéseit levonja, de a litván elnökségtől várnám, hogy döntsük el, hogy hogyan tovább, merre tovább, mert nem jó, hogyha két-három év múlva ugyanott tartunk, mint most, és ha nem fogunk másként eljárni, mint eddig, akkor sajnos ez lesz a helyzet. Haber úr, az Európai Külügyi Szolgálattól. Köszönöm szépen a, a külügyi szolgálat civil műveledési főnökeként én e, felelek az EULEX e, napi működéséért. Egyetértünk nagyon sok e, köve, véleménnyel a számavőszék vélemény jelentésében. Örülünk is néhánynak, másokkal egy, nem értünk egyet, ezt el is olvashatják a függelékben. El kell azonban mondanom, hogy az ellentétes vélemények nagy, nagy részét törölni lehetne. Érzem, hogy nagy elégedetlenség övezi az eredményenket. Koszovóban hat foglalkozak ezekkel. Először is 89 óta, amióta Milosevic, Milosevic megváltoztatta a koszovói politikát, és 90 óta, amikor háború kezdődött, Koszovó föld alá került, illegális államhatalmat lehetett kiépíteni, és a legtöbb tanulság is, tapasztalat is ebből az élményből származik. 1999-ben vonult be az ENSZ, mi, mi pedig 2000-ben vettük át a munkát. A negyedik az unik negyedik oszlopa értelmében, de együttműködtünk a bizottsággal 2008-tól kezdve, és a problémák 89-ben kezdődtek. A második probléma az volt, hogy E, ekkora méretű missziót még nem kellett kihelyezni, tekin, méreteiben, forrásaiban is, és ez csak egy végrehajtó misszió volt. E, végrehajtói feladatokat vállaltunk át a koszovai kormánytól, voltak bíróink, akik a koszovói jog alapján hoztak ítéleteket. Ilyet még nem csináltunk. El kell gondolkodni, hogy csináljuk-e még egyszer, de példátlan kihívás volt. A következő probléma az, hogy öt tagállamunk nem ismeri a Koszovót, amelynek gyakorlati jelentősége van akkor, amikor a belső-külső biztonsággal foglalkozunk, amit Defriz úr is mondott nem, <clears throat> Koszovó nem érheti el az Interpolt közvetlenül, kerülőutakon lehet, de ez akadályozza a Koszovóval folytatott együttműködést a szervezetbűnözéssel szemben. Ezzel együtt szerintem elég jó munkát végzünk, de nagyon fontos, hogy nem ismernek el minket sok helyen. Az utolsó megjegyzésem az, hogy eh, az a feszültség, amely az önállóság és a eh, misszió végrehajtó eh, feladatai között feszül, a koszovóit meg akarnak tőlünk szabadulni, mert úgy gondolják, hogy mi korlátozunk az ő szabadságokat. Mi ezzel egyetértünk, nekik önállóvá kell válni, ahhoz, hogy megtanuljanak hideg vízben úszni, és ne kelljen folyton ránk támaszkodni de ez azt jelenti, és ez az alapvető dilemma, hogy egyszer majd a munka egy részét befejezetlenül kell hagyni. Következő jú, év júniusa fontos, év, fontos időpont lesz, mert a koszovóiak azt várják, hogy akkor változások fognak történni. Végig kell gondolnunk, hogy mit hagyunk ott, miként lehet jobban gondoskodni saját értekeinkről, a belső biztonságról és a külső biztonságról is. Mindezek után Hadd térjek rá az ajánlásokra, a jogállamiság értékmérőire, ahogy említették, megvan már a vízumúti terv, valamint a stabilizációs megvalósíthatósági tanulmány, aztán megvannak a belső értékmérői a mi missziónknak, és van egy közös jogállamisági megvalósítási bizottság, amelyet a koszovóiakkal együtt hoztunk létre, amely szintén mértékadó jelentőségű A következő a felülvizsgálati program és beszerzési jelentések. Ez az a része volt a jelentésnek, aminek nagyon örülünk, hiszen ez leírta egyértelműen, hogy a tagállamok túl, túl sok eh, mikromanagementet végeznek a eh, missziónkkal kapcsolatban, és a beszerzési eh, szabályok megfelelhetnek a fejlesztési együttműködésben, de nem egy ilyen gyorsan mozgó vállalkozásnak, mint a civil misszió Koszovóban. Ebben jelentős előrelépés történt, hiszen sokan nagyvonalúban alkalmazták a beszerzési szabályokat a válság következtében, és ennek nagyon örülünk. Ami a személyzeti kérdést illeti, amit Efris úr is említett, megtanultunk együtt élni vele, el kell látnunk a tagállamok érdekeit is. Nagyon nagy hiány volt a hagyományos személyzetekben. A katonák gyakorlatilag mindenhol jelen vannak, bár erről a katonák másképp vélemény, más a véleményük. A rendőröket ki kellett venni a beosztásukból, és ez okozta a forráshiányt. Ezt meg kell érteniük a tagállamoknak. Próbáljuk a lehető legjobbat kihozni a helyzetből. Kaphatunk volna több forrást, örültünk is volna neki, de megértjük a tagállamok korlátait, valamint a nemzeti parlamentben a kollégák véleményét, akkor, hogyha a, nagyon sokan mennek közülük külföldre. Ami a jogi ö, személyzetet illeti, a tamács, tanácsét, a bizottságét, ebben nagyon jó fejlődést értünk el, jelentős jogi kompetenciát értünk el, és ez már nagyon soknak mondható. Ami a pristinai EU hivatalt illeti, a párbeszéd eredményeképp most nagyon jó az együttműködésünk, korábban is az volt, de most még jobb. Hadd mondjam el, hogy a párbeszéd a megvalósítás kezdetén egy nagyon fontos lépést elért a jogállamiságban, mégpedig Észak-Koszovóban, amely mostanáig fekete lyuk volt, de szépen fokozatosan átveszük az irányítást az egyes struktúrák fölött. Vannak még gondok Koszovóban, de szerintem ez jelentős erőrelépés. A jogállamiság volt a napi kérdés, napi téma, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, hogy az elnök, Háber úr, a vita megmutatja, hogy mennyire, fontos, mennyire komolyan veszük a koszovói helyzetet. Két kollégánk szeretne még szót kérni, de felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon kevés az időnk. Gája úr, szépen, Rövid leszek. Kedves kollégák, hogy a koordinátorok ülésén, sőt azon túlmenően is több zben szóltunk arról, hogy az Európai Számvevőszék mely jelentéseit kellene nekünk esetleg saját kezdeményezésű jelentésben tovább gondolni. Lassan a végén járunk a mostani jogalkotási ciklusnak, és be is kéne fejeznünk a munkát, amit elkezdtünk, úgyhogy teljesen világos számomra, hogy ez már nem fog megtörténni a következő választásokig. Éppen ezért ez nem is egyfajta formális igény a részemről, de a vita hossza, mélysége és a részvevők által hangoztatott nagyon különböző meglátások okán is érdemes lenne elgondolkodni azon, és indítványozom is, hogy amennyiben lehet, amilyen gyorsan csak lehet, bár világos számomra, hogy most már nem fog sikerülni a választásokig, de hogy ezzel a tematikával foglalkozzunk egy saját kezdeményezésű jelentésben, és bizonyára azok a kollégák is elgondolkodnak majd rajta, mint Inge Gressle is. Gressle az, hogy egyik kérdése azt hiszem, hogy még nem került megválaszolásra, de Frisz úr esetleg megtenné? Igen, hát egy mondatban, elnök úr, Először is, hogy a tagállamok által fizetett bérek azok a 11. oldalon szerepelnek-e? Erre nagyon rövid a válasz, nem. Második kérdés Greszle asszonytól, hogy hol találhatja meg a korrekciós ügyekről és a közbeszerzésben az összefonódásokat 52, 53 és 54-es, 65-ös oldalon szerepelnek ezek. Akkor visszadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr, ahogyan mondta. Valóban azt mutatja ez a vita, hogy mennyire fontos ez a téma, és szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a szemvevőszéknek és mindenki másnak is az észrevételeiért. Azt hiszem teljesen világos, hogy dacára annak, hogy van egy pár területen előrelépés, sok további fejlődésre van szükség a területen. Az is teljesen világos ebből a vitából, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy ez az előrelépés megvalósuljon. Epping úr, hogy a kapacitásépítésre hívta fel a figyelmet, az előcsatlakozási eszközt éppen a kapacitásépítésre kellene fordítanunk annak érdekében, hogy ezek az előre haladások, a fejlődések megtörténjenek. Személyzetre kéne költeni, a jobb koordinációra oda kellene figyelnünk Koszovóban az EU-s testületek között, és jó volt hallani a bizottságtól, hogy ügyelni fognak arra, hogy áramvonalasítsuk úgymond ezt az együttműködést. A hármas javaslatomban le is írtam, hogy van a korrupció, illetve a szervezett bűnözés és a korrupció elleni fellépésnél némi előrehaladás, és a kérdésem az lenne, hogy a bizottság vizsgálja meg, hogy mit kéne tenni annak érdekében, hogy tényleg még nagyobb lépést tehessünk előre. Ehhez azonosítani kell először a problémákat, majd pedig megfogalmazni a megoldásokat, amelyekkel javulást lehet kieszközölni. Ezeket kellene megvizsgálni. Azt gondolom, hogy a jövőbeni lépéseinkről hallottunk jó pár ötletet, ugye hallottuk azt is, hogy nincs megfelelő tanúvédelem, hogy a jogrendszerben sok a hiányosság, aztán a helyi politikusok sokszor megtorpedozzák a, a terveinket, és a közbeszerzési rendszer is javulásra szorul. Tehát tudjuk, hogy van javítani való, de a kérdés az, hogy a jövőben tényleg hogyan történik, és azt gondolom, hogy a kritikus ösztönzőket kellene megteremteni az ottani intézmények számára, hogy túl azon, hogy azonosítjuk a problémákat, utána javaslatokat adunk arra, hogy hogyan tovább. Talán a stabilizációs és az társulási agri megállapodás egy jó eszköz, és a vízumliberalizáció is az lenne, és azt gondolom, hogy ez olyan lehetőséget ad nekünk is, amelyet meg kellene ragadnunk, hogyha tovább lépést akarunk látni Koszovóban. Látnunk kell azonban azt is, hogy a problémákat csak úgy lehet megoldani, hogyha ott a politikusoknak megvan a politikai akarata a javuláshoz, az előrelépéshez. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy jó irányba haladnak a dolgok, akár egy jövőbeni saját kezdeményezési jelentéssel is segíthetjük azt, hogy a fejlődés tovább halasson, és még nagyobb legyen az előrelépés. Köszönöm szépen még egyszer a szót, elnök úr. Köszönöm. Akkor ezzel ezt a hármas napi rendi pontot lezárjuk, és megyünk tovább a négyessel. Ez is egy számvevőszéki jelentés. Arról van benne szó, hogy a szociális alapon keresztül az idősebb munkavállalókra irányuló kiadások azok hatékonyak voltak-e. Derek Vaughan a jelentéstelő, Lazarus Lazaru a jelentéstevő a számövőszék részéről, és Derek Vaughan kapja meg a szót elsőként, hogy bevezesse a témát. The rapporteur has the floor, please. Tehát a jelentéstevő a szó. Uh, uh, again, chair. Um, I think... Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy valamennyi kollega elismeri, hogy az Európai Szociális Alap egy nagyon fontos program az Európai Unión belül 2007-13-as időszakban több mint 35 75 milliárd euró összeget foglalkozott, és valamennyi dolgozó számára ez egy fontos részét képezi a munkaerőnek és az 55 től 65 éves korosztálya leginkább érintett, akik a Lisszaboni szerződés szerint is benne vannak. És ezeknek a személyeknek a ö, 46%-a munkanélküli. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy mennyi pénzt adtunk ezekre, hogy munka illetve a foglalkoztatás területén eredményeket érjünk el ebben a programidőszakban és mások is benne van a különböző általános programokban, de konkrét célok megfogalmazása nélkül. Ezért úgy gondoljuk, hogy a megfelelő jelentés mindenképpen hasznos számunkra, és érdemes ezt megvizsgálni. Bizonyos hiányosságok kerültek ismertetésre tagállami szinten, ezek közül nagyon nehéz ezt megnézni a tagállami szinteken, hogy melyek azok a programok, amelyek kifejezetten az idősekre irányulnak, és az eszközök is, amelyek ehhez szükségesek lennének, a legtöbb tagállamban nincsenek meg probléma van azzal is, hogy a definíció szerint ki vagy minősül idősebb személynek. A Lisszaboni szerződés ezzel kapcsolatban mond valamit, de a tagállamok különböző dolgokat alkalmaznak. Vannak, akiknél már a 45 év feleleti idősebb, van, akiknél ez az 50 év feleli, van, akiknél pedig ez az 55 év felettieket jelenti. Tehát ez is egy olyan terület, hogy először is el kellene dönteni először is, hogy ki minősül idősebbnek, vagy idősnek a számvevőszék néhány egyéb hiányosságot is kimutatott. Technikailag a bizottság a pénzügyi gazdálkodásra próbál koncentrálni, és nem pedig a különböző értékelésekre. Ezért a fő cél úgy tűnik, hogy a pénzügyi hibáknak a csökkentése, és nem a teljesítmény eredménye azért vannak bizonyos javaslatai, ajánlatai is a bizottságnak, hogy a célokat pontosan kell megfigye, megfogalmazni, esetleg mérföldköveket is ki kellene jelölni valamennyi tagállamnak ki kellene alakítani egy megfelelő monitorozó vagy figyel, nyomonkövető rendszert és mérőrendszert, amivel a teljesítményeket mérik. Amik az én ajánlásaimat illeték, ez, és szeretném, hogyha megfontolnák, az egyik, hogy örülök annak, hogy a számvevőszék felmetette ezeket a kérdéseket, de fontos az, hogy a 2014-től 2020-ig terjedő programidőszak ban a teljesítményre kellene jobban koncentrálni. A tagállamoknak ösztönözni kellene arra, hogy a programok, amelyeket kidolgoznak, a projektek jobban működnek, és biztosítani kellene, hogy a teljesítmény ténylegesen ott legyen a céloknak megfelelően További intézkedéseket is javasolnánk ezek, hogy ezeket az eredményeket kerüljenek mérésre, és a mérföldköveket jelöljük ki. Dióhéjban jelenleg a hatékonyság mérése és az ISSF kérdése nagyon nehéz, mert a célok azok csak sok esetben csak a projektekben vannak, és a jövőben viszont vannak olyan programok, ahol 2014-et követően biztosítani kell azt, hogy a hatékonyságot valóban tudjuk megfelelően mérni az idősekre vonatkozóan, de az egyéb csoportokra is, mert ugyanez a kritika éri, a, akkor is, amikor azt nézzük például, hogy a nőket hogyan segítjük a munkavállalásban, mert ezekre sincsenek igazi célszámok és mérések. Tehát ezeket a mérési lehetőségeket kellene kialakítani megfelelően nőkre, idősekre és egyéb célcsoportokra. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen. A jelentéstevő után most pedig akkor Lázáros, Lázáró úrnak adnám meg a szót a szemevőszék részéről. Honorable Chairman and members of the committee. Tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy bemutathatom önöknek a számvevőszék 2012-es 25-ös számú külön jelentését az Európai Szociális Alap kiadásairól. Az előadó, Derek Vonorum, a munkadokumentumában teljes képet fest a bíróság külön jelentéséről, amely miatt én röviden szólhatok fel. Köszönöm Vonurnak, hogy nagyon érdekes jelentést készített. Vonur kiemelte mindazokat a tanulságokat, amelyre a bíróság is rámutat, hogy következetlen az operatív programokban a, a munkák meghatározása, a távollét, az ellenmondó adatok a szükségelemzésben, amelyben nehéz meghatározni a nemzeti hátteret, a korlátozott pénzügyi információ a egyes népcsoportokról, az idősebbekről, amiből nem lehet tudni, hogy mennyi finanszírozást helyeztek ki az operatív programokban azért, hogy fokozzák az idő, idősebb munkavállalók foglalkoztatását, valamint a megfelelő mutatók hiánya, amelyel a végrehajtott intézkedések hatékonyságát lehet értékelni. A bíróság nagyon örült annak, hogy vonulnak megfelelt az jelentés és támogatja az ajánlásokat abban, hogy jobban kell fejleszteni a tagállamoknak a teljesítményi mutatóikat, amikor értékelik az operatív programokat a következő programozási időszakra, és a bizottság részéről, hogy elősegíti az új operatív programok letárgyalását annak érdekében, hogy következetes megbízható adatokat nyújtsanak be a tagállamok. A külön jelentés észrevételi alapján a jelenlegi programozási időszakban a szakpolitika, a döntéshozók az EU pénzek kihelyezésének adataira támaszkodnak. Ez aggodalomra ad okot, hiszen ez a populáció foglalkoztatási aránya különféle stratégiai dokumentumokban megfogalmazták, különben, különösen a Lisszaboni napi napirendben és az Európa 2020-as programban is. Eh, a mivel a jelentés hatókörre csak az idősekre korlátozik az esza keretén belül semmi nem mutat arra hogy másféle eh, kezdeményezésekben más eh, eredményeket látunk. ahogy vaughan úr is elmondta a külön jelentésben megállapított hiányosságok esetében valamint a monitoring folyamatban amely további problémákat állított meg, meg a bíróság. A 2009-17-es dokumentumban az ESA leírja a 2006-os programozás időszak tanulságait. A jelenlegi időszakban pénzügyi és gazdasági válságban további értékeket kell megvizsgálnunk, meg kell vizsgálnunk az EU szakpolitikájának hatékonyságát, kis, hiszen kisebb kiadásokat többet kell elérnünk. Mivel a minden populációs csoport foglalkoztatási adatai egyre rosszabbak, a levont tanulságokat figyelembe kell kenni a jövőbeni döntésekben. Köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok a kérdéseikre. Yeah, thank you very much, Mr. Lazaru. Köszönjük szépen Lazaru, úrnak, most pedig megnyitjuk a vitát. Bácsi tisztképviselő az első felszólalónk. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Először is az a benyomásom, hogy a jelentés csak a tagállamok kompetenciát fedi le, a akarat és a kapacitás hiányát. Szerintem a probléma ennél sokkal mélyebb és összetettebb. És a kérdés nagyon sokoldalú, csak a tagállamok erőfeszítése nem lehetnek elegendőek. Az előadó és a bírós, bíró, számövőszéki képviselő is elmondta, hogy nincsen megbízható adat, és hogyha ez nincsen, akkor nem beszélhetünk funkcionális rendszerről. 75 milliárd euró, igen nagy összeg, és ugyanekkor a feladat az, hogy a, ugyanezt meg betervezzük a következő pénzügyi időszakra. Ugyanekkor összeget terveztek be. Hogyha a tagállamok nem adnak megbízható adatokat, akkor nem tudjuk megvalósítani a több intézkedést. Ugyanezzel szeretném lezárni ebben az esetben is, hogy az Európai Bizottságnak ki kell dolgoznia olyan rendszereket, amelyen mérik a, a tagállamok előrelépéseit, vagy annak hiányát, és ezeknek az adatoknak összehasonlíthatónak kell lenniük. Támogatom tehát mindazt, amit eddig elmondtak, amit az előadó is elmondott az adatok megbízhatóságáról. Szerintem ezt a szempontot sokkal jobban kell hangsúlyozni a követ, jövőbeni jelentésekben. Köszönöm. Köszönjük szépen, további felszólaló nincsen, de van Gressle Köszönöm, hát igazából amit szerettem volna mondani, arról már az előttem szólók beszéltek, de hogyha a bizottság tájékoztatni bennünket az új programokkal kapcsolatban, azaz, hogy azok, azokkal a jelentés, jelenségekkel találkozunk, hogy nem, nem születnek jelentések, a problémák körét nem azonosítják, és akkor majd a harcot ez ellen megint a rendeletben kell felte, felvennünk. Hát ez nem jó, hiszen hogyha ezek meglennének, ezek az adatok, ezek a tények, akkor ezt nagyon jól tudnánk alkalmazni például a fiatalkorúak munkanélküliségének leküzdésében is. Ezekre tudnánk akkor támaszkodni. Úgyhogy ha valami nem működik, azt, azt jelezni kell. Úgyhogy fontos lenne, hogy erre vonatkozóan kapjunk tájékoztatást. Mi a helyzet ezen a téren? Köszönöm. Van-e további hozzászóló a szakbizottság részéről? Rübig úr. Igen, a kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen bevételi lehetőségek vannak ezen a területen, hiszen pont az idősebb munkavállalók szempontjából akiknek ugye ott van az a négy nyugdíjsor, ott hogyan kapcsolódnak össze, hogyan kombinálható a munkabér és a nyugdíj. A bizottság részéről kinek adhatom meg a szót? Szerepelnek nálam itt az IFS Politis, Policy részéről Élingasszony. Ez így van? Igen, igen. Morning and, uh... Jó reggelt kívánok! Hadd kezdjem azzal, hogy egy pár szót mondjak a területre vonatkozom, majd pedig megválaszolom a kérdéseket. Köszönöm elsősorban a jó együttműködést a számvevőszéknek, és a jelentést is. Egyetértünk azzal, hogy eredményorientált és output orientált megközelítésre van szükségünk. Az igaz, hogy a jelenlegi programozási időszakban van monitorozási eszközünk, e, és akkor ezekkel azonosítani tudjuk az eltéréseket, és vannak korrekciós mechanizmusok is, de ezek azért csak korlátozott e, számban állnak rendelkezésre, és ezáltal az ESA e, értékelése is korlátozott lehet. A bizottság célzott értékelést is készített ebben a programozás időszakban is, pontosan annak érdekében, hogy az ESZA felépéseknek a hatékonyságát, kihatását elemezni tudjuk. A tagállamok ugye csak a jellemzőkre vonatkozóan tesznek jellemz, jelentést, miközben a jövőben van egy olyan jelentés tervezet az ESZA működését illetően, ahol az Európa 2020-as stratégiára kívánunk jobban koncentrálni, illetve az aktív öregedésre, és természetesen célozzuk az idősebb munkavállalókat és ahogyan Greszle asszony is kérte, kitekintünk majd a fiatalkorú munkanélküliségre is. A következő programozási időszakra számos kérdést vázoltunk fel, amelyel már lépést tudunk tenni az eredményorientált megközelítésre, Nyilván itt a program indikátorokra fogunk támog, támaszkodni, megvizsgáljuk, hogy mennyire realisztikusak a kitűzött célok, közös mutatókat dolgoztunk ki, amelyeket minden tagállamnak alkalmazni kell, ezáltal válnak majd összehasonlíthatóvá az adatok, ez egész Európai Unióban, és ezeket természetesen, még egyszer mondom, eredmény és eredményorientált módon fogjuk tudni közreadni. Ez egy közös eszköztár lesz, közös iránymutatás is kidolgozunk az ö, mutatóknak az alkalmazására. Aztán a, köve, a jövőbeni szabályozásban a, a célok megfogalmazása ö, is lényeges lesz, hiszen ehhez képest lehet utána mérni az előrelépést. Aztán a mérföldkövekkel és a célkitűzések megvalósításával a mérések. Ö, esetleges negatív előrelépést, ha mutatnak, akkor akár szankciókat is be lehet vezetni. Hatékonyabb lesz a design, de hatékonyabb lesz gyakorlatilag az operatív programoknak a mérési lehetősége is, és az általam felvázoltak alapján azt tudom mondani, hogy már most tárgyalások zajlanak a jogalkotók között, és meglátjuk, hogy sikerül-e, de én bízom benne, hogy így lesz, hogy ezek az elemek integrálódjanak majd a jövőbeni rendeletben. Most akkor megadom a szót a számvevőszéknek, és aztán lezárásként Vón kapja meg a szót majd. Köszönöm szépen, elnök úr! Nincsenek további észrevételeim, kommentárjaim, csak azt szeretném megemlíteni, hogy a számvevőszék nagyon örül a megalapításoknak és az ajánlásoknak, amennyiben ezekkel hozzá tudunk járulni egy jobb teljesítményhez és a politikák jobb alkalmazásának, azzal, hogy ez jobb eredményhez vezessen. Elnök, köszönöm szépen, Terik a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megpróbálok rövid lenni. Valamennyien egyetértünk szerintem abban, hogy a teljesítményeket mérni kell, és a hatékonyságot, hogy hogyan köntjük el a pénzt egy adott csoportra. Azt is el kell mondani, hogy ez nem mindig egy egyszerű feladat, mert a projektekben, ahol az, amin dolgoznak az emberek, sok esetben nagyon általános projektek, és nem kellően célcsoportosra orientáltak például az idősekre, vagy ezzel együtt úgy gondolom, hogy konszenzus van a bizottságon belül, hogy a következő program az valószínűleg célzottabb lesz, és teljesítményorientáltabb, és jobban lesz majd mérni az Európai Szociális Alap pénzeszközeinek elköltését és a bizottsággal együtt ezen fogunk dolgozni, hogy az ex ante kondicionalitás is ebbe az irányba visz, és a teljesítményi keret is. Tehát mindezek biztosítani fogják azt, hogy a következő programok célorientáltabbak és teljesítményorientáltabbak legyenek ami még ebben segíthet, az a saját programoknak a megtervezése, és hogy jobban tudjuk mérni a tagállami programokat, ahogy ez már itt elhangzott, Fontos, hogy megbízhatóak legyenek a begyűjtött adatok, ezt is el kell fogadni. Az általános észrevételem végül is, hogy még egyszer köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásokat, köszönöm a bizottsági hozzájárulását és a számvevőszéknek a véleményét is köszönöm. Elnök. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek, illetve a számvevőszék és bizottsági résztvevőknek, képviselőknek. Ezzel le is zárjuk a negyedik pontot, ötödik pontra térünk át, Számavőszéki külön eh, jelentés, a települési hulladékgazdálkodási infrastruktúrális projekteket finanszírozó strukturális intézkedések eredményességéről lesz szó. Ez az EU-s hulladékgazdálkodási politika célkitűzéseit eh, segíti-e elérni, avagy sem. Kállakakis úr az előadó, és Lázaro úr lesz az illetékes a számövők részéről. Először is Kállakakis úrnak adom meg a szót. President. Köszönöm, elnök úr. 2010-ben minden EU állampolgár fejenként 500 kiló települési hulladékot termelt, ami már önmagában elég rossz adat, de gazdasági lehetőséget is teremt. A 2000-től 2013-ig terjedő időszakban, a két programozási időszakban az EU a hulladék infrastruktúrába körülbelül 10-11 milliárdot fektetett be. A számvevőszégi jelentésnek az volt a feladata, hogy ezeknek a strukturális intézkedéseknek a hatékonyságát mérje a település infrastruktúrában. Nyolc régiót vizsgált, négy tagállamban 2011-ben, és 26 projektet vizsgált meg. Következtetéseiben azt mondja, hogy a teljesítmény néha gyenge, néha változó, hét mechanikai, biológiai kezelőtelepből csak egy segített a személytelem átalakításában, és egynek vegyes volt a teljesítménye. Négy telepen nem csönketnették a hulladék mennyiségét, egy pedig nem működött. A hétből négy vizsgált hulladékkezelő telepe, telepen a komposzt mennyisége a kívánt mennyiség alatt volt, tehát hétből négy ilyen telepen, nyolc régióban a minőséget ellenőrizték, a biológiailag lebontható telepeken. 31-től 35-ig esetben nem sikerült ezeket a kívánatokat teljesíteni. Nem, nem is határoztak meg mérhető célokat. A számvevőszégi e, jelentés nagyon jó, munkát, nagyon jó munka után készült el, de e, a jelenségek nagyon aggasztóak. A számvevőszégi jelentés e, rámutat a bizottság valamint a tagállamok hatékonyságára a közpénzek kezelésében. Felkérem a bizottságot, valamint a számövőszék is felkéri a bizottságot, hogy hogy sorolja fel, hogy melyek ezek a régiók, és miként lehet azt jelentősen javítani a jövőben. Még annyit elmondanék, hogy a teljesítményi ellenőrzések, átvilágítások nagyon hasznosak, és nagyon ká- nagy kár, hogy ez a parlament ezt a körüljelentést nem tűzte érdeklődése középpontjába, hiszen a parlament nem csak akkor hasznos, amikor pénzt kell elkölteni, hanem akkor is, amikor az elköltött pénzek hatékonyságát kell megvizsgálni. Ezt nem igazán jól végezzük, ezt a feladatot, ahogy a külön jelentés is mutatja. Attól tartok, hogy ezek az észrevételek nem mutatnak rá arra, hogy nem, nem kerülnek el a plenáris és az európai szavazók elé. Köszönjük szépen Szkilakakis úrnak ezt az expozét, és most pedig Lazar úrnak adok szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nagy örömmel mutatom be önöknek a számvevőszék 20, per 2012-es külön jelentését, amely megvizsgálja, hogy a e, települési hullagazdasági infrastruktúrás projekteket finanszírozó strukturális intézkedések eredményesek-e. Az előadó Teodoros Kilakakis úr munkadokumentumában teljes képet fest a bíróság külön jelentéséről, ami, aminek következtében az előadásom rövid lesz. Skilakakis úr támogatja a bírós számövőszéki ajánlásokat. Megra, megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Skilakakis úrnak azt, hogy érdeklődést tanúsított a jelentésünk iránt, ahogy Skilakakis úr is ilyen jelezte, a vizsgálat megmutatja, hogy a kiválasztott régiók szinte mindegyikében e, némi fejlődés történt a, felhasznált, a pénzek felhasználásában. A strukturális intézkedéseket azonban akadályozta a kiegészítő intézkedések nem elégtelen végrehajtása és az EU útmutatók nem figyelembevétele a társfinanszrozott infrastrukturális finanszrozási projektek nagyon függnek a közös szemétbegyűjtéstől, de a regiók 25%-a érte el az EU hulladékkezelési célkitűzéseit főleg azok, amelyek megfelelő adminisztratív és gazdasági intézkedéseket hajtott végre. A bizottság nem segíti elé a támogató intézkedések elős, végrehajtását az operatív programokban és projektekben nem csak a rosszul teljesítő régiókat választották ki a vizsgálatban, a, így azért jó gyakorlatokat is rá le, meg lehetett állapítani, amelyből konkrét gyakorlati ajánlások születtek a fejlesztésre, amelyet jól összefoglalta az előadó munkadokumentuma. Ennek eredményeképp csak rámutatnék három ajánlásra, amelyet mi tartunk a legfontosabbnak. Először is a tagállamoknak különféle begyűjtésre kell koncentrálniuk, és be kell vezetni gazdasági intézkedéseket annak érdekében, hogy a, elősegítsék a visszaforgatást, e, e, a, hulladék elhelyezési adó segítségével. A bizottságnak e, A fenti ajánlások értelmében az EU ajánlásait végre kell hajtani, és alkalmaznia kell a szennyező fizet elvét, és harmadszor a parlament, a tanács és a bizottság finanszírozási eszköz kell végig gondoljon az EU hulladékkezelési szakpolitikájának elősegítésére. Elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném kiemelni, hogy ez a külön jelentés nem csak számos kihívásra hívja fel a figyelmet, amelyet a bizottság és a tagállamok szembesülnek a hulladékkezelésben, de egyes megoldásokra is rávilágít. Az EU finanszírozásokat, olyan, EU eszközöket olyan projektekre kötötték, amelyek nem hatékonyak, és nem segítik elő azt, hogy a tagállamok elérjék az EU hulladékkezelési célkitűzéseit hogyha megfelelő támogatási intézkedéseket e, megköveteli a bizottság és azt végrehajtják a tagállamok, akkor nem csak azt érjük el, hogy jól teljesítenek majd a tagállamok a hulladékkezelési projektekben, de fejlesztjük a meglévő infrastruktúra teljesítményét is. Felszólalásom végén ráhívnám a figyelmet arra, hogy az adófizetőknek is érdeke az, hogy megfelelően hatékonyan kezeljék fel a Eh, hulladékkezelési rendszereket a környezetvédelem elősegítésében és a fenntartható fejlődés érdekében. Továbbá a jelenlegi gazdasági tervezési időszakban meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy a eh, hulladékból eh, nyersanyagot és energiát állítsunk elő, és a hulladékkezelési ágazat munkahelyteremtő lehetőségére. Köszönöm szépen, szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen a számvevők szék előadójának, most pedig akkor a felszólalási sorrendben fogom megadom, megadni a szót a képviselőknek. Pusmáta asszony lesz az első. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a számvevőszéknek, hogy kidolgozta ezt a nagyon fontos jelentést fél tonna hulladék jut egy lakosra, ennek egy harmada jut a hulladék lerakóba. És az egyes tagállamokban nagyon eltérő a helyzet. 60% is lehet komposzt a hulladékból, másoknál nem ilyen jó a helyzet. És gyakorlatilag lerakókban való elhelyezés nagyon elterjedt, és a, um, az energiára való felhasználás a hulladéknak még nagyon gyerekcipőben jár. Az, hogy a föld alá helyezzük el a hulladékot, eh, az gyakorlatilag elvesztegetett esély arra, hogy eh, új munkahelyeket teremtsünk, hiszen amikor feldolgozzuk a hulladékot, akkor eh, viszonylag alacsony képzettségű emberek számára tudnánk munkát teremteni, akik már máshol nem tudnak elhelyezkedni, és azért ott van még a környezetvédelem is, azt se fejezzük, e, felejtsük el. Gazdasági eszközökkel, mint az adók, és egy olyan rendszer, amelyel ugye a szennyező fizet elve alapján meg tudjuk előzni ezt a fajta eljárást, el tudnánk mozdulni a reciklálás felé. Nagyon érdekes volt számomra, az az elemzés, hogy milyen hatása van a figyelemfelkeltő kampányoknak. És hogy a reciklálás és különösen a biológiai hulladéknak a feldolgozása milyen módon változik meg az emberek fejében, legalábbis az ezekről alkotott kép a, kampányok hatására. A bio hulladékok komposztálása, majd eladása, gyakorlatilag a teljes hulladékciklus sokkal hatékonyabbá tette. Ahol alábecsülik ezt az elemet a polgárok, gyakorlatilag elkezdték különgyűjteni a hulladékot, de sajnos nagyon sok esetben a hulladék így is egyszerűen a lerakókban végzi. Tehát a gazdasági tényezőktől eltekintve azt gondolom, hogy ezek a figyelemfelkeltő kampányok nagyon fontosak eh, a jövőre nézve. Egy másik nagyon fontos elem itt a válságban, hogy nem mértük föl helyesen a javasolt eszközöknek a hatását. Nagyon sokszor alulbecsüljük az előzetes eh, elemzéseket, és aztán eh, látjuk, hogy 130%-os kapacitással dolgoznak, miközben nem tudjuk mérni az, indi, eh, az indikátorok mentén az outputot. És én nem értek egyet ezzel a megállapítással, mert nagyon sok esetben pont fordítva van, 25-28 százalékos a kapacitások kihasználása. Tehát a bizottságnak mindenképpen lépéseket kell fogadatosítani, hogy javuljon a helyzet. Az adatgyűjtést is javítani kell a projektek végrehajtását megelőzően, mert a projekteknek a valós igényekre kell reagálniuk, nem pedig valamiféle felül vagy alul becsült, véletlenszerű célkitűzésekre. Aztán a támogatási intézkedések, mint például a, a társadalomnak a képzése, vagy esetleg rabattok, kedvezmények adása, azoknak, akik részt vesznek a kezdeményezésben. Ez mind-mind részét kéne, hogy képezze a projektek, és ezt is értékelni kellene, mint a projekt elemét. Ugyanis ez a jelentés is azt mutatja, hogy ezek olyan paraméterek, amelynek lehet kihatása a gazdaságra és a hatékonyságra is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Rővig úr lesz a következő. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm. Hát a téma mindannyiunk számára nagyon fontos, hiszen a környezet egy olyan dolog, amit mindig is prioritásának tekintett az Európai Unió. A hulladékgazdálkodás, de a tiszta víz, a szennyvíztisztító berendezéseknél abszolút prioritást élveznek. Úgyhogy ezeknél a kérdéseknél nyilván mindig figyelnünk kell a hatékonyságra is, miről van szó. Azok az, az országok, ahol van hulladék gazdálkodási struktúra, és ezek támogatást kapnak az EU-s alapokból, ott lényeges, hogy működjenek is ezek a berendezések, és hogy ennek megfelelően forrás orientált módon kerüljenek kialakításra. A feldolgozáshoz azonban keretfeltételeket kell teljesíteni. Egyrészt ugye fel kell hívni a lakosság figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre és megfelelő szabályozásra, törvényekre, hogy a hulladék gazdálkodó egységek hogyan tudnak hálózatba kapcsolva egymással együttműködni. Nagyon sok esetben ugye nem látjuk a jelentésekben ezeket az összekapcsolódásokat, hanem csak a legvégén a vég feldolgozó kerül megemlítésre. Persze, hogy nagyon modernek ezek a feldolgozók, de a minőség pont a hiányzó keretfeltételek és minőség miatt azért hagynak némi kívánivalót. Aztán ugye a tagállamok döntenek a beruházásokról, ezt ne felejtsük el, és ezek a döntések nagyon sok esetben azért politikai nyomásra, nem pedig gazdasági megfontolásból, hogy ne is szóljak, a környezetvédelmi szempontokról kapnak aztán zöld lámpát. Mondanék egy példát, Romániában, Hargita megyében 2008-ban egy modern EU-konform hulladék eh, lerakót eh, alakítottak ki, anélkül, hogy eh, lettek volna EU-s támogatások. Most pedig egy másodikat építenek föl, anélkül, hogy igazából igény mutatkozna erre. még Miközben erre jóváhagyták az EU-s támogatást, úgyhogy a számvevőszéktől kérdezném, hogy megvizsgálták -e ezt az esetet, hiszen az ellenőrzés a pénzeszközök felhasználására adott kell, hogy legyen. Sőt, ugye a határértékek, a, a mérőszámok és az ellenőrzések is részét kellene, hogy képezzék a projekteknek. Ezzel lehetne a a hatékonyságot növelni, és a bizottságnak nem csak arra kéne korlátozódni, hogy hogy kerülnek végrehajtásra az egyes projektek, hanem a kiírási folyamatban egyrészt ugye meg kell nézni a technikai sztenderdeket, de második részben aztán a, a vásár, a beszerzés és a, az implementáció a lényeges, a harmadik szakaszban pedig az üzemeltetés és ezeknek a berendezéseknek a működése hiszen végeredményben ugye lifetime circle költségek merülnek föl, meg kell tudni mondani a polgároknak, hogy az egész élettartamát, illetően milyen költségekkel jár egy-egy ilyen berendezés felállítása. Hiszen ez azért nem csak a fenntartónak, az üzemeltetőnek és az építetőnek fontos, hanem a polgárokra eső költségek is lényegesek. Tehát ezt transzparens módon ki kell számítani, és ezért nagyon fontos, hogy ne további bevételeket generáljanak az önkormányzatok számára, vagy a szövetség számára, akár úgy, hogy további terheket rónak a lakosságra, hanem nagyon kedvező költségekkel kell tudni rendelkezésére bocsátani a polgároknak, és még egyszer mondom, átlátható, transzparens költségekkel kell az egészet kialakítani. Köszönjük szépen, most bácsi tiszt képviselő jön. Labai trumpai. Auditorium išvados yra vienas sakinys, Csak nagyon röviden, elnök úr. A rendkívüli vagy speciális jelentés tartalmaz egy olyan mondat, ami arra utal, hogy a hatékonysága az Európai Unió finanszírozásának nagymértékben attól függ, hogy milyen a hulladékkezelési stratégia, és hulladékgazdálkodási stratégia. Úgy gondolom, hogy ez a lényege az egész problematikának amennyiben minden egyes tagállam külön-külön feltalálja a saját bicikliét és a saját hulladék gazdálkodási stratégiáját. Végig kellene talán gondolni egy harmonizált, egy egységes megközelítést, és úgy, hogy a stratégiák nagyjából azonosak legyenek a tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm. Hát jó pár kérdés érkezett, és irányul a bizottsághoz. Úgyhogy köszöntöm Julio García Burgest, aki a hulladégazdálkodás és reciklálási főigazgatóságnak a vezetője, Mathieu Fichter, a fenntartható növekedésért felel a bizottságon belül, úgyhogy meg is adom a szót a bizottságnak. Good morning, Mr. Chairman. Uh, Julio García Burgues, head, uh, head. Jó reggelt kívánok! A Digi Environment-en a hulladék gazdálkodási kérdésekkel foglalkozom először, is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek a rendkívül jó együttműködésért, amit folytattunk a, abban a munkában, aminek a végeredménye a jelentés elfogadása lett szeretném köszönetet mondani a jelentés készítőjének is a munkadokumentumért, bár vannak megállapítások és ajánlások, amikkel nem értünk egyet, ami is, amik szerepelnek a munkadokumentumban. Úgy látjuk, hogy a többség e, néhány politikát már e, és e, tevékenységet a bizottság már folytat. Szeretnék még reagálni néhány kérdésre, többek között a potenciális nézetkülönbségeket felvető területekre. A jelentés tevő munkadokumentumában azt mondja, hogy a számövőszék megállapításai azt mutatják, hogy a bizottság nem kellő hatékonysággal kezeli a közpénzeket. Azonban felvetődik bennem, hogy ez a kijelentés figyelembe veszi el a, az, hogy a bizottságnak és a tagállamoknak egyaránt van felelősségük a kohéziós projektek kezelésében Itten egy megosztott gazdálkodási keret van, és a tagállamok felelősek a projekt kiválasztásért és annak megvalósításáért, ugyanakkor ők a felelősek a nyomon követésért és a teljesítmény ellenőrzésért is. A bizottságnak a felügyelő feladata az pedig főként arra irányul, hogy jobb projektek kerüljenek kiválasztásra Ebben a bevezetőben a jelentés készítője explicit módon utal a tagállamoknak a szerepére a nyomonkövetés tekintetében, illetve a tekintetben, hogy a kohéziós alap hogyan kerül felhasználásra, és a kofinanszírozott, társfinanszírozott projektek megvalósítására is. És szerintem ez mindenképpen hasznos lehetne a jelentésben, és hogyha az szükséges, akkor nagyon szívesen adunk erre vonatkozóan megfogalmazási javaslatot is. Van egy nagyon fontos ajánlás, hogy a társfinanszírozás ne csak a szabályosságra irányuljon, hanem a teljesítmény is legyen egy szempont. A bizottság teljes mértékben egyetért ezzel az ötlettel, és ez már eddig is figyelembe vételre került, amikor a jövőbeni kohéziós politikáról döntöttünk a 2014-es 20-as időszakra vonatkozóan. A bizottság javasolta, hogy egy ex ante kondicionalitási mechanizmust is vezessünk be. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamoknak meg kell felelniük bizonyos előzetesen meghatározott teljesítményi kritériumokhoz, és csak így juthatnának Európai Uniós társfinanszírozáshoz. Ebben az új kontextusban nagyon fontos lesz, hogy messzebbre tekintsünk, mint az egy-egy elszigetelt projekt, hanem azt is vizsgáljuk, hogy ezek a projektek beleilleszkednek-e egy koherens politikai keretbe, ami aztán biztosítja majd az uniós hulladék gazdálkodási szabályainak az a, a megvalósítását, alkalmazását. A munkadokumentumban több ajánlás is van, Amelyek különböző intézkedéseket sorolnak fel abból a célból, hogy ezáltal javasuljon a hulladékgazdálkodás. Például a ö, külön gyűjtés, a szétválogatott gyűjtés, a gazdasági eszközök alkalmazása, ö, vagy például a lerakók előtt megfelelő kezelést. E tekintetben úgy gondolom, hogy nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a számvevőszék jelentése a, úgy mutatja be a helyzetet, ami azt a helyzetet mutatja be, ami még a 2008-as hulladékezelési irányelv előtti állapot. Azóta nagyon megerősödtek a jogalapok a hulladékgazdálkodás tekintetében az egész unióban, és most már vannak kötelező újrahasznosítási célkitűzések, van egy hierarchia is, a lerakás, az égetés és a, különböző, és a szelektív hulladékgyűjtés szerepelnek itt abban az időben, amikor a projektek eh, értékelésre kerültek a számövőszék részéről, akkor ezek még nem működtek. Nagy, a közelmúltban, a múlt évben elindítottunk egy eh, megfelelési kezdeményezést, aminek a lényege a városi hulladék és a tagállamok, eh, tíz tagállam van gyengék a teljesítmények, és ennek a megfelelési kezdeményezésnek megfelelően most kiadtunk ajánlásokat azon tagállamok számára, amelyek nagyon sok olyan ö, elemre is utalnak, amik a munkadokumentumban szerepelnek, tehát, hogy például megfelelő gazdasági eszközöket kell alkalmazni, például a lerakóknak az adóztatása ide tartozik, a ö, szennyező fizet rendszer, és hangsúlyoztuk természetesen azt is, hogy a szelektív gyűjtést fokozni kell elindítottunk egy olyan folyamatot is, amely felülvizsgálja a hulladék politikát, a hulladék gazdálkodási politikát az Unióban. Ez a folyamat öt célra koncentrál, hogy a, csökkenjen az egyfőres hulladéktermelés, a ö, visszagyűjtése a fe, újra fel nem dolgozható hulladékoknak, a, a és javítani a felhasználását, és a másodlagos hulladékkal vagy nyersanyagoknak a piacát javítani vagy kifejleszteni. Ezek olyan lépések, amelyek mindenképpen egy jobb megvalósítást tesznek lehetővé, hatékonyabbá tehetik a hulladékgazdálkodási projekteket, amelyeket az Európai Unió finanszíroz. És ha megengedik, akkor még utolsó szóként elmondanám, hogy a statisztikákkal kapcsolatban, hogy a munkadokumentum megemlíti, hogy a bizottságnak elemeznie kellene, hogy mennyire megbízhatóak a hulladékgazdálkodási adatok, amelyek a tagállamoktól érkeznek be. Ez valóban egy olyan dolog, amivel a bizottság már jelenleg is foglalkozik. Az Eurostat már régóta ad statisztikát a városi hulladékgazdálkodásról, ennek alapja a tagállamok által beadott adatok az Eurostat valójában ellenőrzést is tud végezni, és ha szükséges, akkor meg tudja kérni a tagállamokat, hogy adott esetben tisztázzák vagy vizsgálják felül a benyújtott adatokat. Ahogy már említettem, most indítunk egy felülvizsgálatot, a hulladék gazdálkodási politika területén, és nagyobb figyelmet kívánunk szentelni ennek, a, ennek a, az elemnek, illetve a statisztikák megbízhatóságának és összehasonlít, összehasonlíthatóságának. Köszönöm a figyelmüket. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Esetleg kérdések még? mert azért most már figyelnünk kéne az időre. Balcsitis úr, majd pedig a jelentéstevő kap szót. Ők bármikor. Taip, ačiū gerimas pirmininkė. Noriu sureaguoti į Europos komisijos atstovo pasisakymą. Köszönöm, elnök úr. Válaszolni szeretnék a bizottság képviselőnek beszédére. A bizottság képviselője újra elmondta, hogy nem az Európai Bizottság felelőssége, hanem tagállami, aztnak ellenőrzése, hogy hogyan kezelik az eszközöket, és nem csak a hulladékkezelés terén, hanem általában minden tevékenységben eh, az egyes EU intézmények esetében. Mi pedig a saját költségvetési ellenőrző bizottságunk szerepéről beszélünk most. Nagyon sok kapcsolódási pont van. Hadd hívjam fel a bizottság ellenő, képviselőinek figyelmét, hogy ők felelnek az európai adófizetők pénzének felelős elkötéséért, ezért elemezzük a mi ülőseinken az egyes kiadásokat, és ezért kérünk adatokat, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a tagállamok kénytelenek legyenek ezeket az eszközöket megfelelően költeni, hogy a célokat elérjék, amelyeket kitűztek. Ha meggyőzzük a bizottságot arról, hogy ez az ő feladata, és ezt a célt el kell érnie, akkor a jövőben nagyon sok problémát kerülhetünk el, és hatékonyabb lesz a munkánk. Köszönöm. Ja, vielen Köszönöm. Akkor Szkirakakis úr még egyszer. Hát csak egyetérteni tudok Balcsitis úrral a megállapításait illetően, hiszen a, úgy tűnik a bizottság azt állapítja meg, hogy a számvevőszék azt állapítja meg, hogy a bizottság nem jár jól el, de hát a tagállamok költik el a pénzt, Azonban a szerződések érdeké értelmében a mentesítést végül a bizottságtól kapjuk. Tehát a bizottság az, amely ugye a szerződések őre. És ez a legfontosabb feladat, és a legfontosabb megállapítás. Az EU-s pénzekért ő felel, ez a felelőssége, saját felelőssége. Még akkor is, hogyha nyilván egy olyan megállapodásról van szó, amelyben mindenki részes. Hogyha úgy hiszik, hogy a tagállamok is el tudják végezni a feladatot, akkor el kell vinni a balhét, hogy úgy mondjam, hogyha nem így tesznek a tagállamok. Ugye a szerződések a bizottságra róják a projekteknek a végrehajtási kompetenciáját, akárhogyan is végződnek ezek. Úgyhogy kérem, hogy nyújtsanak segítséget, ami persze nem egy külön dj hez köthető feladat. Az, hogy a, hogyan fog működni a jövőben a bizottság, hát ez a jövőben eldöntendő kérdés. Azt gondolom, hogy a következő ciklusban a parlament is fog erről vitázni, de majd a polgárok hozzák meg a döntést. Elnök, köszönöm. Lázár úr, nem tudom, kéri a szót még lezárásképpen? Uh... Köszönöm, elnök úr. Nincsen további megjegyzésem tartalmi jellegű, de azt elmondanám, hogy a számvevőszék örül annak, hogy hozzájárulhatunk a vitához, amelynek következtében majd fejleszthetik az EU politikák, szakpolitikák hatékonyságát, és hogy támogathatjuk az Európai Parlamentet és annak szakbizottságát a az ellenőrzési munkájában. Köszönöm. Damit können wir den... Köszönöm, akkor ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és szeretném megköszönni a számvevőszék és a bizottság képviselőinek, hogy itt voltak, és megyünk tovább a napi rendünkkel. Hatos pontnál tartunk. Az előcsatlakozási alapok, az igazságszolgáltatási rendszer és a korrupció elleni küzdelem területén való költségvetési gazdálkodása a téma, tagjelölt és a potenciális tagjelölt országban. Makovej asszony, a jelentéstől meg is adom a szót neki. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném köszönetet mondani a bizottságnak és az Európai Számvevőszéknek az együttműködését és a tájékoztatásra, amit adtak számos megkeresésünkre. Csak néhány szót mondanék, hogy mennyire fontos a korrupció elleni küzdelem a jelölt és potenciálisan jelölt vagy csatlakozó országokban. Az igazságszolgáltatási rendszer lényege a demokráciának, és hogyha nem vagyunk képesek azt biztosítani, hogy ez kiszámítható részrehajlás nélküli független legyen, akkor ez egy nagyon komoly hiányosság. Tehát mindenképpen szükségünk van arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, és európai alapokat is felhasználjunk ehhez. Megvárnám, amíg mindenki elhagyja a termet, aki ö, ki szeretne menni. Um, Tehát nagyon fontos biztosítani azt, hogy hatékony, független, kiszámítható részrehajlás nélküli igazságszolgáltatás legyen a jelölt országokban. És ez fontos az üzleti köröknek, a befektetőknek is és ez a biztosítéka annak, hogy a különböző alapok, európaiak és nemzetiek is megfelelően lesznek elköltve. A korrupció az egyik ö, nagy kihívás valamennyi ö, csatlakozni kívánó és ö, jelölt országban, és ezzel már a csatlakozás korai szakaszában el kell kezdeni foglalkozni, és itt jutunk el az alapok allokációjához is. Megvizsgáltuk az európai csatlakozási területeket, a korrupció és a csatlakozásban Törökországot és a Balkánt vizsgáltuk, 130 euró, millió eurónál több a Törökországban, a Nyugat-Balkánon 205 millió. A pontos összegek országonként megszerepelnek a jelentésben található táblázatban. Szeretném még hozzátenni, hogy 5 millió euró is volt az EPA 2012-13-as programban az összegekkel és az észrevételek a számok alapján és a célok tekintetében azt mondhatom, hogy a finanszírozási szint, amit az igazságszolgáltatási rendszer megreformálására és a korrupció ellenes harcra adtunk, ez viszonylag keves, 2007 és 2013 között 2, 8 a teljes előcsatlakozási költségnek, vagy összegnek, tehát 2,87% és 0, néhány százalék a korrupció ellen. Vannak különbségek országonként, például Macedóniában több mint 2 Koszovóban 10 a projektekre adott költség. Más új megközelítést alkalmaz a bizottság, a belügyek és az igazságügyel való foglalkozás már a korai szakaszban megvalósul. Ez valamennyire módosíthatja az allokációs képet. Ugyanakkor hasonló döntések születtek a két kérdéssel kapcsolatban és nem csak a jogszabályok elfogadásával kapcsolatban. Tehát azt mondhatom, hogy kérjük a bizottságot és a kedvezményezett országokat, hogy nagyobb részt és megfelelő szintű finanszírozást biztosítsanak erre a két területre, a korrupció elleni küzdelemre és az igazságügy megreformálásra. Másik ajánlás, hogy egy ágazati megközelítést kellene alkalmazni mindkét területen, ez pozitív változásokat hozhat, ideértve az adományozó koordinálást is, és interakció alakulhat így ki az egyes projektek között. A véleményem szerint újra ért kellene értékelni az ágazati megközelítést, mert a legtöbb jelölt országban és potenciális jelen, jelölt országban vannak megfelelő intézményi rendszerek, és uniós szinten viszont hiányzik az átfogó, mindenre kiterjedő stratégia. Szeretnék utalni arra is, hogy nincs kellő szinergia a projektek között, és ez végül is korlátozott eredményt hoz a terepen. A, és ennek az egyik oka, hogy az ágazaton belül nincsenek átfogó megfelelő stratégia. Ez igaz regionális szinten is. Mondhatom erre a nyugat-balkáni példát, ahol az igazságszolgáltatási rendszer hagyományosan nagyjából azonos minden egyes országban, következésképpen logikus, hogy az EU projektek is nagyjából hasonlóan néznek ki, és azonos kérdésekkel kell, hogy foglalkozni. Azt is meg lehet vizsgálni, hogy hogyan kerülnek ezek alkalmazásra a különböző országokban, és mérhető, hogy mekkorák a különbségek az azonos rendszerre rendelkező országokban. Egy másik példa, hogy hiányzik a megfelelő stratégia az adott ágazatban. Például Horvátországban a, van vizsgálati hatásköre a korrupció ellenes hatóságnak, Koszovóban ugyanennek a, az esetben e, úgy hoztak létre az ügynökséget, hogy annak nincs vizsgálati jogköre. Ez a hatékonysági problémákhoz vezet, és miért vannak ilyen különbségek, mi az ö, célja, mi, miért jó egy ügynökség, hogyha nincsen vizsgálati jogköre. A másik téma, amivel foglalkozni szeretnék, ez pedig a FISH projekt, ennek a céljai és a mérése az egyes projekteknek, illetve a megfelelő monitoring rendszer. Itt is nyilvánvalóan lehetne még tökéletesíteni, csak egy példát mondok a képzési projektekre. A mutatók, mint a mennyisége és a minősége a képzési tevékenységnek, illetve hogy elégedettek-e a képzettek a kapott képzéssel. Ezek nem igazán objektív és mérhető mutatók, és nem ad egyértelmű képet az eredményekről. Köszönöm. Tehát azt javasoljuk a jelentésben, hogy legyenek kiinduló alapadatok, amihez viszonyítjuk a javulást. Jelenleg ilyenek nincsenek, ezt nagyon szeretnénk, ha lennének ilyenek a fenntarthatóság és a visszafordíthatatlansága az elért eredményeknek ugyancsak nem biztosított, holott ez nagyon fontos. Biztosítanunk kell ezeket végrehajtási eredményeken, és az nagyon fontos, hogy ezek visszafordíthatatlanak legyenek. Eljutottunk ottáig, hogy képipálják az egyes jogalkotási feladatokat, de ez nem elegendő további erőfeszítésekre van a tekintetben is, hogy nagyobb legyen az átláthatóság az uniós alapokkal kapcsolatban, és hogy hogyan kerülnek ezek felhasználásra az egyes tagállamokban, és ezért fontos lenne, hogy legyen egy nyilvános adatbázis, amiből nyomon követhetőek az előcsatlakozási programok a bizottságnak kell adni ki adatokat a kezdeményezésekről, és hangsúlyozzuk, hogy központi adatbázisra lenne szükség, ami hozzáférhető lenne, ami nyilvános lenne. Ez valójában a váza a jelentésnek. Már előkészítettünk módosító indítványokat, hogy megfelelő tájékoztatást adjunk olyan projektokról is, amelyek például felfüggesztésre kezdődtek, és amelyek nél a bizottság pénzvisszafizetési eljárást indított, illetve a megfelelő koordinációja az adományozóknak ugyancsak fontos, és fontosak az egyes országoknak az észrevételei. Tárgyaltam a bizottsággal a jelentést követően, és figyelembe fogom venni néhány észrevételüket. És végezetül, ami pedig az időzítést illeti, a módosító indítványok benyújtási határideje szeptember 5-e, a kontban pedig 25. szeptember 25-én lesz a szavazás. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Bárki más kéri a szót. Szkilakákis úr, parancsoljon. Nagyon rövid leszek. Én megvizsgáltam a korrupciót az egyes tagel, tagállamokban, a krimen belül annak idején a statisztikában. Tudjuk, hogy a korrupció a tagállamokban nagyon nagy probléma a korrupció. 20 millió ilyen esetről tudunk, megvesztegetési esetről a közigazgatásban, a tagállamokban. Úgyhogy a feladatunk az, hogy biztosítsuk, hogy ez az Európai Unió egy korrupció ellenes unió legyen, és hogy a tagjelölt országok elérjék a korrupció elleni harcban elérjenek egy olyan szintet, hogy csatlakozhassanak az EU-hoz. Ez azt gondolom, hogy a csatlakozási folyamatnak nagyon fontos szakasza is, eleme. Makovei asszony, ahogyan elmondta, helyesen nem szánunk elég pénzt és politikai akaratot sem a tagjelölt országokra, és ezért ők nem értik meg, hogy nem csatlakozhatnak a meglévő korrupciós szint mellett az Unióhoz. Úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk erre a csatlakozási folyamat során. Az Európai Unió így is nagy bajban van sok tekintetben, és ez az egyik legfontosabb kérdés, hiszen a politikai, társadalmi és hát gazdasági kihatásai is vannak a magas szintű intézményesült korrupciónak. Köszönjük szépen, Gájer úr következik. Köszönöm, elnök úr. Ivaló Kálfint helyettesítem, aki sajnos nem lehet itt, mert egy másik szakbizottság delegációjával Washingtonban van valószínűleg az EU-s intézményeket nézi meg, vagy nyaral, majd látjuk. A különböző tagok az infrakciómból felhívták a figyelmet arra, hogy figyelnünk kell a jelentésben arra, hogyha megnevezzük, nevén nevezzük a tagállamokat, akkor a helyes terminológiát alkalmazzuk. Konkrétan miről van szó? A volt jugoszláv köztársaság Macedóniáról van szó. Tudjuk, hogy a név körüli vita ö, olyan kérdés, amit négy képviselő itt nagyon a szívén visel, de hát gyakorlatilag egy technikai jellegű kérdésről van szó, úgyhogy ez bizonyára megoldódik. A jelentéstevő asszonynak viszont mondanám, hogy kérem, vegye ezt figyelembe, mert akár egy titkárságon keresztül menő egyszerű módosítóval is megoldható ez a kérdés. Nagyon intenzíven nem tudtam tanulmányozni ezt a jelentést, úgyhogy inkább elmondom, hogy Iváló mit írt le, ezzel reagál gyakorlatilag arra, amit a jelentéssel kapcsolatban gondol két pontot írt le. Egyrészt a jelentés nem veszi figyelembe azokat a módosításokat, amelyek a számbevőszéki jelentés után történtek, hiszen már gyakorlatba átütetésre került nagyon sok minden, úgyhogy ezt a tervezetet gyakorlatilag úgy kell megfogalmazni, hogy lépést tartson az eseményekkel és fejleményekkel. Második pont arra is szükség van, hogy a bel- és igazságügyi költségeket nagyobb kontextusban vizsgálják, és olyan projekteket is figyelembe vegyenek, amelyek ezt illetve egymással összefüggésben állnak. Tehát a számbevőszék ezeket is vizsgálta. További hozzászólók kérnek-e szót? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor Makovely asszonyt szeretném megkérdezni, hiszen Gájer úr itt javaslatot terjesztett elő. Most kíván-e, vagy tud-e erre reagálni, vagy pedig akkor az árnyékjelentéstevőkkel közösen lesz egy eljárás. Nem, nem, összefoglalom majd. Jó, hát akkor Gerhard Schumann Hitzlét is meghallgathatnánk a bővítési főigazgatóságtól. Öné a szó parancsoljon. Köszönöm elnök úr, kedves Makovei asszony, tisztelt szakbizottsági képviselők! Nagyon köszönöm, hogy elkészült ez a jelentés, mert nagyon fontos. Felhívja a figyelmet az egyik legfontosabb bővítési szakpolitikai területre. A bizottság egyetért a legtöbb megállapítással és ajánlással a jelentéstervezetben, de el kell érnünk azt, hogy közös legyen a véleményünk, és közel, egyformán értelmezzük a tényeket. Például mi más számításokat végeztünk a kihelyezett összegekről ebben a két, ezen a két konkrét területen, és a képviselő Kacsin úr rámutatott rá, hogy a pénzügyi támogatást az igazságügy és a korrupció fejleszt, elleni harc fejlesztésére kell felhasználni. A jogállásamiság tisztelete, valamint a korrupció elleni harc, a bíróság reformja, ahogy már elmondtuk, alapvető prioritása a bővítési stratégiának, ezt hangsúlyozta a legutóbbi bővítési stratégia, amely még érvényben van, és kiemeljük még egyszer a követ, következő stratégia dokumentumban, amit idén összefogadnak fogadnak majd el. Ugyanígy tükrözik ezt az úgynevezett a 24-23-as fejezetről készült új dokumentumban, és amelyet a tanács a csatlakozási tárgyalásokban először alkalmazott Montenegróval szemben. Füle biztosnak alkalma nyílt arra, hogy elmagyarázza ezt az új álláspontot a legutóbbi e, plenáris vitán, amelyet 12, e, június 12-én Törökország helyzetéről rendeztek. Ezt az álláspontot tükrözi a bizottság javaslata is az előcsatlakozási eszközökről szóló tanulmányában a következő hét évre. Hogyha csatlakozó országokat rá akarjuk venni, hogy komolyan vegyék ezeket a kérdéseket, és nyúló reformokat alkalmazzanak, akkor minden eszközt fel kell használnunk, ami rendelkezésünkre áll. Nem csak pénzügyi támogatást kell nyújtanunk. Ezért nem feltétlenül kell csak az elköltött összegeket figyelembe venni, nem csak ez jelzi azt, hogy mennyire komolyan veszük a problémát, illetve vajon prioritása ez a mi intézkedéseinknek. Vannak magas szintű párbeszédek, van a nyomásgyakorlási eszköz a szomszédos országok részéről, támogatjuk a hálózatépítést, a közös intézkedéseket, amely, amelyek kézzelfogható eredményeket teremtenek a szervezetbűnözés és a korrupció elleni harcban, a igazságszolgáltatás fejlesztésében és a bűnösöknek a bíróság elreállításában. Az általunk folytatott politikai párbeszédek Koszovóban, Bosznia-Hercegovinában nagyon jó példáját mutatják mindennek. Másfelől Megnyugtat minket az a tény, hogy jó eredményeket érünk el kín a helyszínen. Vegyük csak a legutóbbi eredményeket figyelembe a jogállamiság értékeléséről, amelyet a jelentés is érint, és amely nemrégiben jelent meg, és amely jel- jelzi, hogy átalakulóban vannak ezek az országok bíró, bírósági rendszerei, és a bíróságokat modernizálják. Igen, fontos, pozitív dolgok történnek, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ahogy az előadó is elmondta, a bírósági reform és a korrupció elleni harc alapvető elemei az ország stabilizációjának, hogy az vonzó legyen a külföldi működő befektetésnek amely a fenntartható fejlődés lehet elérni ezekben az országokban. De az eddig elfogadott intézkedések nem feltétlenül támogatják ezt a pozitív fejleményt, nem minden kapcsolódik feltétlenül a költségintenzív beruházásokhoz. Van néhány terület, hogyha új bírósági épületeket akarunk létrehozni, ahhoz megfelelő pénzeszközökre van szükség de a többi kezdeményezések közül sokan nem igazán eredményezik a megfelelő reformokat, és nem kell hozzájuk sok pénz sem. Például a gondolkodás megváltoztatása, amivel elérhetjük azt, hogy az egyezményeket a csatlakozási országok kormányai tiszteletben tartják a struktúrális reformokról. Például, hogyha egy országban fel akarják váltani a, idézőjelben régi bíróságokat, és új, jól képzett, független profi bírókat szeretnének a helyükre ültetni, az nem jelenti azt, hogy erre sokkal több pénzt kell befektetni. Ennél sokkal fontosabb, hogy megfelelő szabályok és eljárások működjenek abban az országban, és működhessen a bíróság független, megbízható, kiszámítható, de ugyanilyen elszámoltatható testületként. Ha megnézzük, hogy mi történt például a képzés területén, vagy a technikai segítségnyújtásban, amelyre, amelyet gyakran TAIEX műveletnek is jeleznek. Az elmúlt években körülbelül 30%-át helyeztük ki a kép, képzési eseményeknek a igazságügy és belügy területére, valamint a korrupció elleni harcra. Örömmel látjuk, hogy a jelentéstervezet következtetéseinek nagy része teljesen megfelel annak, amit mi is javasoltunk az új előcsatlakozási támogatási eszköz keretében 2014-2020 között ez pedig alapvetően arról szól, hogy ágazati reformprogramokra van szükség, sokkal inkább, mint társ, társfinanszírozás az egyes projektekben, hogyha igazán jó hatást szeretnénk elérni, és mérhető fejlődést. Ahogy az előadás elmondta, ezt pedig átfogó stratégiával lehet elérni, ez a lényege az új ágazati megközelítésnek. Különbség van az ágazati megközelítés és az ágazati költségvetés támogatás között. Egyetértünk mindannyian abban, hogy a jelenlegi bővítési országok közül egyik sem készült még fel az ágazati költségvetési támogatásra, így nem tudunk ágazati reformokat társfinanszrozni de sokan közülük eljutottak arra a szakaszra, ahol átfogóbb ágazati stratégiákat lehet elfogadni, például az igazságszolgáltatásban, és azok, amelyek még nem jutottak el ide, a felkészületlen országokat segítenünk kell, hiszen az egyik alapvető kérdés a felkészülésben, csatlakozás felkészülésben, az az, hogy felkészítjük a, kország, a kor, kormányt arra, hogy értelmes szakpolitikákat alakítson ki a, nemzetközi, a, a nemzeti költségvetés kialakítására, és hogy elérjük azt, hogy a lehető legjobb megvalósítás történjen az ilyen stratégiákban, amely megfelel az EU értékeinek és prioritásainak is. Mérnünk kell a megvalósítás és az előrelépést, és ezt megint a ágazati megközelítésben érjük el, hiszen kidolgoztunk olyan mutatókat, amelyek lehetővé teszik, hogy sokkal részletesebben mérhessük, pontosabban is azt, hogy milyen előrelépés történt a csatlakozásra váró országokban, és hogy erről jelentés készülhessen. A kiinduló pont az, hogy megnézzük az ágazatot, az ágazati stratégiát, amelyet mi azt megállapítottunk, megnézzük a az egyes reformrépések csatlakozásait, illetve a mérföldköveket, és azt, hogy miként lehet ezeket mérni. Végül egyetértettünk abban is, a javaslatban, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, és rendelkezésre kell bocsájtatni azokat az adatokat, hogy mit finanszíroztak ezen a területen az EU költségvetéséből, elkötelezetten vállaltuk, hogy megjelentetjük ezeket az adatokat, az elfogadott formákat nemzetközi szinten, mégpedig a nemzetközi átláthatósági kezdeményezés keretében. Most dolgozzuk ki az adatok első készletét, amely idén össze már elérhető lesz. Egyetértünk abban, nagy, nagy, nagy vonalakban a célkitűzésekről, a jelentés legtöbb ajánlásával egyetértünk, de tisztázni kéne néhány tényt. Ebben szívesen segítünk bilaterális módon. Köszönöm szépen. Yeah, thank you. Köszönöm szépen Gerhard Schumann Hitze úrnak a bővítési főigazgatóságtól. És mielőtt a végszóra megadom a jelentéstevőnknek a szót, Makovai asszonynak, szeretnék eh, a saját hazámból polgármestereknek egy delegációját üze, köszönteni, aki itt hátul foglalnak helyet. Köszöntöm Önöket a szakbizottságban. Most pedig akkor megadom szót. Makovai asszonyok, ha csak nincs valaki más, aki még szót kér, de van. Matyi asszony. Hello. Yes, hello, good day. Uh, I would like to... Jó napot kívánok! Üdvözölni szeretném ezt a rendkívül jól előkészített jelentést, amit a Makovai asszony készített. Nagyon átfogó és nagyon jó adatokat tartalmaz. Úgy gondolom, hogy a bizottság, amit a bizottság képviselője mondott, az nagyon fontos, mert megváltoztatja az IPA program IPA és az IPA 2-ben nagyon fontos, hogy képesek legyünk ágazati szinten figyelemmel kísérni azt, hogy mi is történik a különböző előcsatlakozási országokban. Ennek következtében úgy gondolom, hogy ez a megközelítés, ami ebben a jelentésben is szerepel, egy kicsit kevésbé informatív, mert az IPA-ban, ami a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan nem tudtuk az összes beruházást nyomon követni, például vonatkozik az az igazságügyre és a korrupció ellenes harcol. Én tudom a horvát példából, hogy nagyon sok pénzt fektettünk ebbe, mert nagyon fontos két fejezet ez, és a, ez a, a nemzeti költségvetésből is nagyon sokat fordítottunk erre a, ezekre a reformokban Horvátországra. Ennek következtében viszont úgy gondolom, hogy ez az ágazati megközelítés és ez az ágazati ö, stratégia előkészítése az adott országnak nagyon fontos. És jobban láthatjuk ezáltal, hogy mely tevékenység részek azok, amik a nemzeti költségvetésből kerülnek finanszírozás, és melyek az IPA pénzből és más adományozók pénzéből, mert nagyon sok adományozó is van ebben az országban, amelyek azért fontosak, mert a demokratizáció európaiasítás szempontjából döntően fontosságúak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a 19-es pont a, a jelentésben átfogalmazásra kerülhetne, oly módon, hogy ezeket az új jellegeket is jobban kiemeljük az IPA szabályozásból. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most a záró hozzászólásom a Kovály asszonynak. Köszönöm a legutolsó felszólalónak szeretném először is megköszönni a megjegyzését. Megnéztük, hogy a eszközöket miként költötték el, és nagyon friss 2013-as adataink vannak a bizottságtól. Említettük a jövőbeni szándékokat is, de ezt még nem lehet elemezni hogy vajon hatékony-e, megfelelő-e, amíg nem történt meg. Megnéztük, közvetkeztetéseket vontunk le, ajánlásokat fogalmaztunk meg. Így várom is, hogy Horvátország folytassa a bírói rendszerének korrupcióellenes harcának reformját, amelyet a csatlakozás előtt megkezdtek ragaszkodom is ahhoz, hogy fo folytassák e mindezt a csatlakozás után. Ami a szocialisták árnyék előadójának megjegyzéseit illeti, hadd mondjam el, hogy csalódott vagyok egy kicsit, lehet, ahogy azért, mert az utolsó ülés a nyár előtt, és remélem, hogy majd ősszel lényegébb és mód, tartalmas a módosítókat kapunk. Frissítjük is majd a legutóbbi adatok alapján, valamint a számvevőszékkel folytatott legutóbbi vita fényében. Ugyanez áll a bizottság véleményére is. A jelentés tehát teljesen naprakész. kész felhasználtuk azt a külügyi tanulmányt, amely 2013. februárjában készült. Ez volt a legutolsó információforrásunk. Az IPA 2-re visszatérve figyelembe vettük a bizottság megjegyzéseit, amelyet nemrégiben tett meg, valamint az általuk nyújtott adatokat is. A projektekről persze nem csak a infrastruktúrás projekteket vizsgáltuk, hanem mindegyiket, amelyet a bírósági eh, reformban, korrupció elleni harcban végrehajtottak. Ha vannak további eh, projektek más fejezetekben, amelyek részben érintik a bírósági reformot és a korrupció elleni harcot, az már más kérdés. Ebben a projektben csak erre szorítkoztunk, de nem kell a többivel összekeverni, mert az kétértelmű következtetéseket eredményezhet, és nem tudunk rámutatni pontosan, hogy mennyire hatékony a kérdéses projekt a bírósági területen. Voltak rendőrségi együttműködési projektek is, amelyek érinthetik a korrupció elleni harcot de a korrupciólénéhajcban és a bírósági rendszerben csak az erre vonatkozó projekteket ö, vizsgáltuk a csatlakozó és csatlakozás előtti or, álló országokban. Csatlakozási kérelmük benyújtása óta. A legfontosabb szerintem az, az észrevétel, hogy nagyon gyenge, kevés a finanszírozás ezen a két területen, a százalékok nagyon alacsonyak, és hogyha ennek a fontosságát összehasonlítjuk a finanszírozás mértékevel, illetve a bizottság szándékával, hogy a folyamat kezdetétől figyelemmel kíséri, a finanszírozás mégis nagyon alacsony. Ez a legfontosabb, amelyel foglalkozni kell, és azt is meg kell nézni, milyen területeken költjük el az egyes eszközöket, mert hogyha képzésre költjük a pénz és nagy, pénzeszközök nagyját, akkor nem állnak rendelkezésre számítógépes eszközök, és akkor azt gondolom, hogy ezzel csak az időt és a pénzt pazaroljuk, és másképp kéne a dolgokat intézni, rendelkezésre kell bocsájtani azt, amire szükségük van eszközökben, és aztán kell a képzést elvégezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a napi rendünk ezen pontját is lezárhatjuk. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak és a bizottság képviselőjének. Ezzel most megszakítom az ülést. Rövid szünet után Folytatunk, folytatjuk a napi rendünket egy zárt ülése lesz, a koordinátorok ülése lesz, majd délután folytatjuk 15 órakor. Úgyhogy szeretném kérni, hogy biztosítsák a zárt ülés mi voltát, és aztán pár perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülésével.